azt illetően, hogy a jogot betartja, amiről ő maga határozott. És ez az ügynökség, az Európol, az EU jog hatája alá tartozik, és az, hogy nem tartja magát az EU joghoz, tehát így a megállapodás négyes cikkéhez, akkor ez azt jelenti, hogy egy-két dolog nem működik. Fel kell vetni a kérdést, hogy az ilyen megállapodás a jövőben egyáltalán mennyire létjogosult, de természetesen ennek a háznak a hitelessége és ennek a szakbizottságnak a hitelessége is felvetődik, mert rábólintottunk erre a megállapodásra. A ö, polgárinkkal szemben ö, mindenképpen véleményt kell mondanunk arról, hogy ha ről határozunk, akkor azt úgy hajtsák végre, hogyan az írásban le van fektetve. És az a SWIFT megállapodásnál nem így történt, a négyes cikk világosan kimondja, és az önjelentése pedig éppen az ellentétét fogalmazza ennek meg. Nem volt hozzáférés a dokumentumokhoz, ezért nem lehetett ezt felülvizsgálni, éppen ezért írásban kell rögzíteni, hogy milyen szabályok vannak, és minden releváns dokumentumot szolgáltatni kell. Most az önök jelentéséből az világlik ki, hogy az Europol szóban ö, egyeztet az USA-val erről. Itt nagyon kényes adatok továbbításáról van szó, amelyek a polgárainkra vonatkoznak. Egy abszolút legitim célból, de az nem lehetséges, hogy a parlament a biztonsági szintet egyre ö, alacsonyabb szinten fogadja el, és azzal nyugtatnak meg minket, hogy a korlátok elég magasak, és aztán a végrehajtásnál pedig ö, nem tartják be az írásbeli szabályokat. Ez nem olyan jogalkotás, mint amiért mi felelősen, ö, mint amit mi felelősen támogathatunk, és nyilván a polgáraink bizalma a politikában is mindenképpen károkat szenved emiatt. Nagyon kell figyelni tehát, hogy ne kerüljünk téves pályára ebben a kérdésben elolvastam azt az 5-6 oldalas jelentést, a lehetetlen szó fordult elő a leggyakrabban a jelentésben. Hát ez nem lehet a, a megállapodás kialakítóinak érdeke. Szeretném tudni, hogy az Európol főnöke hogyan indokolja ezt a helyzetet, Én nem lehetséges, hogy a felülvizsgálatnál világosan kiderül, hogy a megállapodás egyes részeit betartották, ugyanakkor pedig a tagállamok és ez az Európolt is érinti, nem tartják be a kötelezettségeiket az adatvédelem tekintetében, és ami a SWIFT megállapodást illeti, hát ezt elfogadtuk itt a parlamentben. A német adatvédelmi hatóságot megkérdeztem, hogy tud-e arról felvilágosítást adni nekem, hogy pénzügyi tranzakcióim vonatkoztak az USA-ba a SWIFT megállapodás keretében. Fél évvel később lehetetlen a válasz, nem tudják megmondani, hogy melyik adatokat, sőt, még a kérdezéstől is eltanácsoltak, mert az USA-ban még a, a bankszámla adataimat is szeretnék megszerezni. Tehát azt sem lehet tudni, hogy egyetem milyen adatokat tudnak rólam. Tehát fél tehát évvel a Német Adatvédelmi Hatóság nem tudott felvilágosítást adni azt illetően, hogy egyáltalán sok, sor került a adat továbbításra, és kirendelkezik ezekkel az adatokkal. Most 12 hónappal a SWIFT megállapodás megkötése után az a helyzet, hogy talán minden úgy megy majd tovább, mint eddig, ugyanakkor az alapjogok védelme, a polgári jogok védelme, az adatvédelme egyetlen szikráját sem hajtják végre, hát akkor ezt meg is spórolhattuk volna magunknak ezt az egészet, hiszen ez azt jelenti, hogy ne, a tagállamok nem veszik komolyan ezt a kérdést, és minden frakcióban felvethetjük ezt a kérdést, hogyha itt a törvények végrehajtásáról van szó, akkor mennyire vesszük ezt komolyan. Tehát személyesen értem, hogy miért nem úgy történt ez, ahogyan a megállapodás 4-es cikkében szerepel. Remélem, hogy a bizottság jelentésében erre választ találok, hogy hogyan akar ezt megoldani az ajánlás, a hatos ajánlás az nagyon segít e tekintetben, és hogyha az mutatkozik meg, hogy a védelmi előírásokat figyelmen kívül hagyják, illetve nem hagyják végre, akkor a megállapodást akár hatályon kívül kell helyezni, hiszen nem erről volt szó. eredetileg is így nem lehet dolgozni. Köszönöm. Báró. Köszönöm szépen, Álvaro úr. Most pedig a koordinátorokat hallgatjuk meg. Először is Buzutil urat, Köszönöm, elnök úr. Két dolgot szeretnék említeni, az egyik az eljárással, a másik a lényeggel, a tartalommal kapcsolatos. Ami az eljárásokat illet, elég furcsának tartom, hogy most egy olyan ellenőrzésről beszélünk, ami novemberben történt, a jelentés decemberben elfogadták, viszont a hozzánk elérkező jelentés, vagy legalábbis sajtó közlemény csak márciusban jut ide. A kérdésem az, hogy miért, mi tartott ennyi ideig, hogy megkapjuk a tájékoztatást. A másik, ami a tartalmat illeti, én úgy tudom, hogy a JSB arra következtetett, tehát ez a közös ellenőrző testület megállapította, hogy arányos és szükséges volt a kért célból. Ez egy nem is nagyon lett meg, mert tavaly a tárgyalások során, és gondolom emlékszik erre minden kolléga, egyáltalán nem voltunk megelégedettek azzal a biztosítékkal, hogy az Európol vizsgálja mindezt. Olyannyira, hogy az előttünk lévők, a közöttünk lévők további biztosítékot említettek, nevezetesen az Egyesült Államok pénzügyminisztériumában ülő munkatársat, aki minden egyes alkalommal megvizsgálja, hogy az Egyesült Államok hatóságai fekete dobozba zártak egy csomó olyan adatot, amihez az Európol nem férhet hozzá. Tehát ezek úgymond tömeges adatok, ami gyakorlatilag az ellenőrzők számára nem tesz lehetővé részletes ellenzést vagy ellenőrzést. A washingtoni részletes kérelmek alapján. Én azt szeretném tudni, Alvaro úr, hogy a felügyelő, az ellenőrző jól végzi -e a munkáját. Nem vagyok meglepve, hogy a megállapodás nem működik megfelelően, ami az Európolt illeti. Mindenesetre remélem, hogy a felügyeletet ellátó megfelelő munkát végezik, és végezés a bizottságtól ezt holnap meg fogom kérni. És lezárásképpen két további biztosítékot is alkalmaztunk. Először is, miután nem voltunk megelégedve az ilyen tömeges adatok átadásának fenntartásával, vagy aznak folytatásával, a parlamentünk egy EU-TFTP-t próbált szorgalmazni, hogy egyszer mindenkorra véget vessünk az ilyen tömeges adat átadásnak. Végezetül pedig a felvettünk egy általános vizsgálati záradékot, ami lehetővé teszi, hogy nem csak az Európol szerepét vizsgáljuk a TFTP megállapodás keretében, hanem egy szélesebb körű ellenőrzést folytassunk. Reméljük, hogy ez a felvizsgálat eljut hozzánk, és a bizottságtól tájékoztatást kapunk. Claude Moraes úr. Elnök úr, szerettem volna kifejezni azokat a pontokat a frakcióm részéről, amelyek um, fontosak számunkra. Szeretném elmondani, hogy az az aggodalmunk a frakciónk részéről, ahogy Álvaro úr és mások is elmondták, hogy a GSB jelentése elkerülhetetlenül azt mondja, hogy az Európol eh, nem tudta eh, igazolni az információkat, hiszen a rendszer maga a tömeges adatátadáson alapul. Azt eh, mondták, hogy az USA banki adatai a SWIFT alatt túlságosan abstraktok, és nem tudja ezt az Európol értékelni. Ez lesz az a fő cím, amelyet majd látni fogunk a média mindenhol, és sajnálatosan ez és ezt már a frakciónk kérte, hogy a 4.2-es cikk értelmében hogyan lehetne az Európolnak egyértelmű kötőmöket alkalmaznia az értékelésre. Szükség van ezekre az adatokra a terrorizmus elleni harchoz, Tehát a G... ez B számára, tehát nem voltam megfelelők ezek az információk, és a szóbeli megállapodások is lehetetlen helyzetet teremtenek. Tehát mindenképpen azt szeretnénk kérni, hogy legyenek minden, legyen minden egyes kérés mellett egy írásos indoklás. Nem lehet azt sem elkerülni, hogy, hogy hosszú távú megoldásra van szükség az EU területén szerzett adatokkal kapcsolatban. A bizottság megpróbált javaslatot tenni, ez a megállapodásnak a része. Arra kérjük a bizottságot, hogy ezt az kötelezettségvállalást ezt fogadja el. Olyan rendszerre van szükség, amely az EU jogszabályokra alapoz a SWIFT adatok feldolgozásánál. Ez a frakciónk pozíciója, de amikor azt látjuk, hogy olyan szavakat használnak, hogy túlságosan absztrakt, túlságosan ö, ö, sok, ez nem igazán jó. Megoldást kell erre találni, hogy valahogy ezt a helyzetet kezelni tudjuk. We hear. Köszönöm szépen, és akkor most a zöldek nevében Albrecht úr kap szót. Elnézést, nem vettem észre, nem volt a listán. Nagyon rövid leszek. Most nem akarok részletekbe bocsátkozni arról, hogy a megállapodás végül is hogy hagyta jóvá a parlament. Én is támogattam, harcoltam, érte lehet, hogy én is hibáztam. A kérdésem most a bizalommal kapcsolatos európai ügynökségről van szó, amit én szeretnék támogatni, de egyelőre kicsikét össze vagyok zavarodva, hogy végül is ki felé tartozik beszámolóval az Európol vezetője, milyen testület felé. Az, hogy önök nem férhettek hozzá bizonyos adatokhoz, ez szerintem az ő felelősség. És itt volt néhány héttel ezelőtt a szakbizottságunk előtt, elmagyarázta, hogy az amerikaiak gyakorlatilag mindenütt ott vannak, de egyáltalán nem említette, hogy az Európol szóbeli megbeszélések alapján ad át adatokat. És ezt a tényt gyakorlatilag elhallgatta az Európai Parlament képviselői elől, ami egy óriási hiba. Még egyszer ide fogjuk hívni, és addigra meg lesz a jelentésünk, de majd szeretném azt is látni, hogy ez a probléma megoldást nyerjen. És akkor most Albrecht úr a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Először is egyetértek azzal, hogy itt nyilván jobb lenne, ha Wainwright úr közvetlenül válaszolna ezekre a kérdésekre, mert a parlamentnek kell ellenőriznie többek között az Európolt. Másodszorban az én benyomásom, illetve a zöldek elnyomása szerint már nyáron világossá vált, hogy a megállapodás nem felel meg az alkotmányos elveinknek, illetve az alapjogoknak, az EU alapvető ö, alapjogainak, ami az adatvédelmet illeti. Nyilván az ilyen tömeges adatátadás az, amit már korábban is kritizáltunk. Ez nem ellenőrzött, nem lehet egyéni jogorvoslatot érvényesíteni, és nem lehet arról sem tájékozódni, hogy milyen adatok kerültek feldolgozásra. Tehát az én benyomásom az, hogy a megállapodás nem felel meg az alkotmányos elveinknek, a tagállamok alkotmányos elveinek, és nekünk, parlamenti képviselőknek le kell vonnunk a tanulságokat. Ez a jelentés teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy itt bizonyos szabályok súlyosan sérülnek, és az Európai Unióban egyetlen egy bíróság sem, az Európai Bíróság sem bolinthat rá egy ilyen megállapodásra. Szerintem ezt a megállapodást hatályon kívül kellene helyezni, ezt a problémát mi magunk okozta, ö, okoztuk. Mi parlamentként elfogadtuk ezt a megállapodást, és szerintem végig kéne gondolni, hogy mit fogadunk el ebben a házban. Ez nem felel meg az elveinknek, sem a jogszabályainknak. Mr. Kirkhope! Kirkhope úr következik. Elnök úr, igaza volt, hogy utalt arra, hogy milyen rövidek voltak a hozzászólások. Hát nem is lepett meg, mert sokat nem tudtak volna mondani. Én mindig is támogattam ezt a megállapodást, ha emlékeznek, és tudom, hogy voltak olyan képviselők, akik az USA-t támadták az USA indokai miatt, amiatt, hogy milyen gyakorlati hatása lesz ennek az egyezménynek az amerikaiak kezében, de hát a rossz célra lőttünk, ugyanis az egész helyzet a terrorizmus, ez egész eszköz a terrorizmus elleni harcot szolgálja, de ahogy mondtam korábban, nagyon is támogattam ezt az ügyet, most azonban vannak ö, kifogásaim, és amit hallottam most délután, az eléggé elbizonytalanít, amit hallottunk, minden, amit hallottunk, és ez nem volt túl sok, de amit hallottunk, az túlságosan homályos volt, és nem igazán tudta alátámasztani az Európol munkáját ebben az ügyben. Nem túl sokat hallottunk, és nem ez az első alkalom, elnök úr, hogy nem az USA vagy más intézmény az, ami hibás, hanem a saját európai intézményeink nem képesek megfelelő információval szolgálni számunkra olyan információkra van szó, amikhez jogunk lenne. Szeretnék biztosítékokat, elnök úr, arra, hogy ezt nyomon követjük. Szeretném, hogyha figyelembe vennék az adatvédelmi szabályainkat, és arra is szeretnék biztosítékot, hogy hamarosan megkapjuk az egyértelmű válaszokat a saját intézményi képviselőinktől. Elnök, köszönöm szépen, Taváresz úr következik. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado também uh, ao... Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok a közös ellenőrző bizottságnak és Krúz asszonynak is jelentéséért. Először is úgy gondolom, hogy garantálnunk kell, hogy a parlament az egész jelentésbe betekinthessen abba a részbe is, amely jelenleg a tanácsnál van zárolt anyaként, és éppen ezért fontos, hogy a parlament átvizsgálja azt, hogy hogyan hajtják végre a SZIFT megállapodást, éppen ezért szükség van a jelentés ezen részére is. Itt ugye egy, mindig egy küzdelem volt a dokumentumokhoz való hozzáférést illetően a tanácssal, Nos, most a teljes jelentésre szükségünk van, és ugyanez érvényes az ellenőrzésekre is. Az amerikaiak irányába is ellenőrzéseket kell végeznünk. A parlamentnek mindig is nehézségei voltak, hogy ezt megtegye, és a bizottság részéről soha nem kaptunk olyan indokokat, amelyek megalapoznák, hogy miért is tartják titokban egy adott képviselő nevét például, ők zárt ajtók mögött üléseznek, és ezért nem értesülünk arról, hogy Washingtonban hogyan is működnek a dolgok. Ez a jelentés, ami most itt van, ez az európai oldali történéseket dolgozza fel, azt hiszem, hogy óvatosnak kell lennünk az ezen a területen kötendő új megállapodások tárgyában a PNR-ről és egyéb dolgokról is beszélünk. Itt a bizalomról van szó, függetlenül attól, hogy milyen, melyik képviselő szavazott el mellette. A parlament összességében bizalmat mutatott a SWIFT megállapodás iránt és most némileg elárultak minket, legalábbis én így értelmezem egyes kollégák véleményét, éppen ezért a jövőbeli megállapodások esetében nagyon óvatosnak kell lennünk. Ez egyébként már egy rossz előjel a SWIFT megállapodás végrehajtására vonatkozóan is, akár bíróság elé is kerülhet ez a dolog az Európai Bíróság elé, valamint a tagállami bíróságok elé. És ez azokkal a pontokkal függ össze, amelyekről Cruz asszony ejtett szót. Az egyik nyugtalanító pont az, hogy nyolc kérelem volt egy nagyon rövid időn belül, néhány hónapon belül, és az azt jelenti, hogy ennek már vannak jogos indokai. A parlament mindig is a tömeges adat átadás ellen foglalt állást, az amerikaiak sem voltak túlságosan világosak azt illetően, hogy miért szükséges ez. Nos, ez a pont rendkívüli módon aggodalmat keltő. Vannak bizonyos földrajzi területek, egy bizonyos időszakon túlmenően egy bizonyos régió vagy tagállam vonatkozásában az adatokra vonatkozóan, még akár a SEPA adatokhoz is a való, való hozzáférés is fennáll, szerintem ez aránytalanság, és azt hiszem, hogy ezt az ügyet bíróság elé kell vinni akár a tagállami alkotmánybíróságok elé is. Egy másik újdonság, mely szintén aggodalmat kelt, a szóbeli információ átadás. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan, hiszen itt nincsenek jegyzőkönyvek, valamiben megállapodnak a tisztviselők. Bizonyosan biztonsági témákról van itt szó, de ez azt jelenti, hogy ezeknek a hivatalnokoknak nincs lehetőségük a jelentéstételre saját polgáraikkal szemben, illetve nincs lehetőség a panaszok benyújtására sem, hogyha valamit tévesen alkalmaznak. Azt hiszem, jó lenne, hogyha az európai igazgatója beszámolna ezekről, és éppen ezért támogatom, amit néhány kolléga elmondott. Legalább három ellentmondás van. Itt van például az, a, az, hogy az amerikai hatóságok nem adtak indokolást, a teljes dokumentációt titokban tartották, ez egy kiegészítő feltétel, és a közös ellenőrzési bizottság nem szokott hozzá ez a helyzethez. Egy másik pont pedig hogy vannak olyan kérelmek, amelyek olyan adatokra ö, vonatkoznak, amik nincsenek számszerűsítve, nem tudjuk, hogy mennyi adatról van itt szó. Az Európolnak mindenképpen hozzáférést kellene biztosítania ezekhez a kérelmekhez. Venvart úr néha egy pár amerikai kérelmet elutasított, és azt mondta, és sohasem mondta azt, hogy a közös csapatot bevonta volna ebbe, és soha nem tudja garantálni az arányosságot. Akkor most a függetlenek nevében Bran úr, remélem röviden fog szólni. Tudom, hogy az ellenőrző hatóságnak csak hat hónapja van vizsgálati felhatalmazása, és négy megkeresés érkezett ez alatt az időszak alatt amit nem állapított meg, hogy bizonyos zavaros gyakorlatot folytatnak az amerikai hatóságok, és még ennél is rosszabb az Európol hajlamos ezekhez a gyakorlatokhoz hozzájárulást adni. A kérések abstraktok és ez a megfogalmazás szerintem egy eufemizmus az ilyen tömeges adat bekérésekre vonatkoztatva, meg kell vizsgálni, hogy a megkeresések, ezek a kérések megfelelnek-e a megállapodásnak. A kéréseket mindenféleképpen vissza kellett volna utasítani mindaddig, amíg megállapítást nem nyer, hogy ezek megfelelnek a megállapodásnak. Az a kitétel, hogy nem voltak írásbeli megjegyzések, ez teljesen fenntarthatatlan az Európolnak, vagy vissza kellett volna utasítani az ilyen eh, kérelmeket, eh, vagy pedig eh, a írásbeli megjegyzésre vonatkozó rendelkezést figyelmen kívül kellett volna hagynia, és írásba foglalni a vonatkozó megjegyzéseket. Minden esetre örülök annak, hogy a közös ellenőrző hatóság feltárta ezeket a szabálytalanságokat, és valamit kell tenni. Hosszú távon attól tartok, hogy a terrorizmus nyomozása és felderítése mindenféleképpen fontos, de fennáll az a veszély, hogy ez egyfajta ez, ez beindít egy folyamatot, amikor és egyszerűen ösztönösen nem fogjuk védeni azokat az adatokat, amelyeket védenünk kellene. Köszönöm, elnök. Mielőtt a második kört megnyitom, talán jó lenne, ha meghallgatnánk Cruz asszony reagálását, hiszen több kritika is elhangzott. Remélem, hogy ezeket kritikának vette, hiszen itt azt hiszem, hogy az elégedetlenség kapott általánosságban hangot a képviselők részéről, azzal kapcsolatosan, ahogy az Európol a feladatait, a megállapodásban rögzített feladatait ellátja. A bizottság jelentésével holnap fogunk foglalkozni a szakbizottságban, tehát most öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok a kollégáknak a kérdésekért. A jelentés novemberben készül el. Az a ö, csapat, amely ezt a felülvizsgálatot vezette, ez megtárgyalt a jelentést decemberben a plenáris ülésen. Három havonta vannak ülések, és decemberben megvitattuk ezt, aztán januárban volt egy rendkívül ülésünk, amelynek célja a jelentés elfogadása volt, az Európolnak jelentést kell tenni, és egy határidőt kellett kitűzni, amin belül az Európol reagál. Ez február végén történt meg, és mi ezt a jelentést tehát azonnal továbbadtuk. Nem volt egyáltalán késlekedése tekintetben. Ezt a kérdést mindenképpen tisztázni akartam. Felvetették a kérdést, hogy az Európolban bízhatunk-e, nem akarok igazságtalan lenni. 13 éve létezik ez a vegyes bizottság, és az, alatt valamennyi kolléga is tagján megerősítheti, hogy az Európol egy rendőrségi fórum, ahol az adatvédelem a lehető legmagasabb szintű, az előrásokat betartják, évente van felülvizsgálat e tekintetben, egy nyomonkövetési eljárást biztosítanak, hogy betart, felülvizsgálják, hogy az előírásokat valóban betartják-e. Az Europol valóban feladozik azon, hogy az adatvédelmi elő, előírásokat betartsa. Ami pedig a megállapodást illeti, szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Parlament maga jelentésében kijelentette, hogy az Europol egyfajta biztonsági fórum, és éppen ezért a legitimitását, legitimitásra irányuló kéremet kell felülvizsgálni. Az adatvédelmi csoport mindig is kijelentette, hogy igazságügyi szervre van szükség, amely ezt a funkciót ellátja, nem pedig az Európol ez, hiszen átfedésekre, keveredésre kerülhet sor az Európol szerepét illetően, hiszen saját illetékességi körén belül kap és küld adatokat az Europol, és e tekintetben az Europol szerepe a lehető leginkább zűrzavaros. Az Európa tulajdonképpen csak megpróbálja ezt a káoszt valahogyan túlélni. A jelentésben szó esett egy felül rendelt adatvédelmi hatóságról. A mi ellenőrzési hatóságunk adatvédelemmel foglalkozik. A legalitás itt a fő kérdés, ez egy tipikus jogi kérdés, egy igazságügyi szervre van szükség, amely ezt az ellenőrzést gyakorolja. A megállapodás végrehajtásától, augusztustól eltelt időben az első kérelmek beérkezéséig nagyon rövid volt ez az eltelt időszak, az Európolnak reagálnia kell, reagálnia kell hiszen ezt kérjük az Európoltól, és kérdés az, hogy vannak-e értelmezési szabályok a megállapodást illetően, hiszen egyes rendelkezések nem könnyen értelmezhetőek. Az Európol azt mondta, hogy nincsen. Sem a biztonság, sem az Európol sem ö, készíthet jogra kötelező érvényű értelmezési szabályokat. Ez a mi feladatunk marad a TFTP értelmezésére vonatkozóan. Azt a kérdést illetően, hogy bízhatunk-e az Europolban, nem tudom, hogy az Europol igazgatója tudja-e azt, hogy ma itt vagyok az önök körében, az ajánlásokat illetően kaptam tegnap egy levelet az Európai igazgatójától. Az Európa nem vitatta azt, amit a mi testületünk megállap, megállapított, és az, a válaszban az igazgató biztosított minket, hogy intézkedéseket foganatosított már az ajánlásaink teljesítésére vonatkozóan. Azt is mondta, és azt nagyon fontosnak tartom, hogy a nyolc megkeresésből öt megkeresés kiegészítő információkra irányult. Ezen kívül ezeket az információkat írásban kell továbbítani. Ez egy alapvető kérdés számunkra is, hogy a testületünk mindent felül tudjon vizsgálni. Az arányosság és a legalitás kérdéseit is a megkereséseknél az igazgató megküldte nekünk ezt a dokumentumot, ezeket a dokumentumokat, ezek nem minősítettek, ezek nyilvánosak, a parlamentnek is továbbíthatóak ezek természetesen ö, meg kell kérdeznem előbb, de ö, nem hiszem, hogy az Európol azt mondaná, hogy a parlament része nem lehet, biztos, nem lehet átadni ezeket a dokumentumokat, hiszen önöknek is látniuk kell, hogy milyen intézkedéseket foganatosít az Európol, és mit kell korrigálni, illetve milyen ajánlásokat hajtanak végre. Azon kérdést illetően, hogy hogyan kerül sor a tranzakciókra, a milliós nagyságrendről van szó, de ez is csak becslés. You want to add a point? Szeretne hozzászólni? Igen, köszönöm szépen, elnök úr. November 11-én az Europolnál foglalkoztam az eljárási oldallal is. Nagyon rövid alatt kellett az Europolnak létrehozni ezt az eljárást júliusban kötötték meg ezt a szerződést, augusztusban lépett idő, életbe ez a megállapodás, tehát ki kell takarítani az eljárás, de szerintem két nagy probléma maradt. Az első, amit már mondtak, az az, hogy nem minden információ, ami az USA-tól érkezik, az nem felel meg a Swiftnek néha, ezért az nem értékelhető, nem teljes mértékben értékelhető, itt van, még nincs meg a saját adatvédelmi eh, tisztviselő sem az Európolnál sem, ezen kívül az adatvédelmi tisztviselő aktív bevonására van szükség az Európolnál, szeretne is eh, részt venni ebben, megtesz mindent, azonban neki sincs az a benyomása, hogy teljes mértékben hallgatnának rá. Ezek a ajánlások voltak, amik eddig megjelentek, ezeket nem vették sajnos komolyan. Ez minden esetben az Europolnál belsőleg nehézé teszi az ellenőrzést, de nekünk is nehéz felügyeleti szervként. Egy dolgot szeretnék még egyértelművé tenni. Sokan azt próbálták, azt a benyomást keltették, hogy az Europol nak van teljes mértékű rálátása arra, hogy a SWIFT értelmében az USA milyen adatokat közöl, az Europol csak bizonyos kategóriáját kérheti az adatoknak, bizonyos régiók esetében, ezeket adatokkal kell alátámasztani, de az Europol nem adja át a swift az adatokat, csak zöld utat ad arra, zöld jelzést ad arra, hogy ezeket az adatokat át lehessen adni. Elnök, köszönöm szépen, de Bökelára úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb megjegyzéseket már megtették, de természetesen a GSB Europol vizsgálatát nem tudom elválasztani a TFTP egyezmény értékelésétől, és úgy gondolom, hogy holnap sokkal több információt fognak majd erről kapni, tehát egy teljes képet lehet majd erről kapni. Ez csak egy része a képnek, és veszélyes most ebből a kis részből az egészre következtetni. Szeretném hangsúlyozni azt, amit az elnök asszonyok is elmondott, hogy nem egyértelmű egy operacionális, műveleti rendőri szerv számára az, hogy megítélje ezeket a kérdéseket. Nem azt mondom, hogy az Európol ne tenne sok mindent annak érdekében, hogy a lehető legpontosabban elvégezze a feladatát. Megpróbál megfelelni az egyezménynek, de nagyon nehéz egy független tisztviselő képviselő, független tisztviselő munkáját elvégeztetni egy rendőri szerve. Szerintem ezen el kell gondolkodni. Ezt is meg kell majd vizsgálni a további értékelések kapcsán. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még néhány képviselő jelentkezett, de miután a mai napi rendünkön meg jó néhány pont szerepel, ez lesz az utolsó forduló, mielőtt átadjuk a vendég előadóknak a szót, tehát két percben Koljó úr először. Köszönöm. Sajnos azt kell mondanom, hogy igazam volt, amikor a parlament részéről megvizsgáltam az Európol hatáskörét, feladatkörét. Ez az új feladat végülis arra késztetett, hogy nemmel szavazzak a legutóbbi plenárison ebben a témában. Meghallgatva a jelentést, nagyon aggasztó az a tény, hogy bizonyos dokumentumokat egy héttel korábban, tehát az ellenőrzést megelőzően egy héttel minősítettek bizalmasnak. Cruz asszony említette, hogy bizonyos problémák adódtak, amiket ugyan később megoldottak, de szeretném megkérdezni, hogy volt-e arra kísérlet, hogy korlátozzák az ellenőrző hatóság működését az amerikaiak részéről. Amikor én ezt megkérdeztem, azt mondták, hogy nem, semmiféle ilyen korlátozás nem volt. A parlamentnek hozzá kell férnie a bizalmasnak minősített dokumentumokhoz is. Nagyon aggasztó volt hallani a kérések jogosságának indoklását szóban kértek adatokat, ezeket nem jegyezték le írásban, ami meglehetősen aggályos. Harmad sorban Cruz asszony azt mondta, hogy nem tudja garantálni, hogy az euró átutalásokra vonatkozó szepadatokat nem adják ki az Egyesült Államoknak, ami a megállapodás egyértelmű megsértése. Végezetül a következő kérdésem van Cruz asszonyhoz. Nem gondolja, hogy van-e vagy volt-e kísérlet a hatáskörének korlátozására? Kérem, hogyha ezt így érzi, akkor ezt nyugodtan mondja el. Teljesen világos, elnök úr ebből a soványka kis jelentésből is, hogy az Európol szerintem sajnálatos módon megsértette a négyes cikk rendelkezéseit. Ez a cikk egyértelműen előírja, hogy az Egyesült Államok meghatározott, korlátozott és indokolt kéréseket adjon. Ha az Európol most megnézve a kérést, úgy érzi, hogy meglehetősen homályos a kérés, mielőtt rábólint, meg kell vizsgálni. Ha nem ezt teszi, akkor nem helyesen jár el az Európol. Tehát valamilyen módon felelősséggel tartozik. Nem az Európolnak kellett volna ezeket a kéréseket elsőként megvizsgálni? Sokan azt mondják, hogy nem, de minden esetre ez egyfajta nyomás volt. Nem tudom, hogy kinek a részéről. Legalábbis akkoriban mindannyian hangsúlyoztuk, hogy eléggé nevetséges, hogy ez a szervezet döntse el, hogy mely adatokat ad át, vagy melyeket nem. De hát most itt van a kialakult helyzet. Ne keverjük össze, ne keverjük össze két dolgot. Az Európolnak először is meg kell vizsgálnia és megítélnie, hogy az adatkérelem indokolt-e, vagy jogos-e. Az a pénzügyminisztériumnak pedig azt kell vizsgálnia, mert mint az USA pénzügyminisztérium, minisztérium tisztségviselőjének, hogy megfelelő módon kéri-e az USA az adatokat. De amit ők csinálnak, annak semmi köze ahhoz van, amit az Europol tesz, vagy kell tennie. Az ön ajánlása, és ezzel zárom is, arra utal, hogy ha az Európol szóbeli megkeresést kap, akkor ezt valakinek rögzítenie kell írásban. Most ez hogy van? Valaki fel, felemeli a telefont, és azt mondja, hogy igen, a pénzügyminisztériumban ilyen, ilyen és ilyen adatokat kértek. Az Europol ellenőrei, illetve számunkra ez elfogadhatatlan és teljesen eh, felháborító, hogy szóban hangzanak el ezek a kérések, és írásban semmi nem rögzül. Számos egyéb dolgot említhetnék meg, de egyelőre ennyit. Minutes. Thank you, Chair. First... Köszönöm szépen, szeretnék először is köszönetet mondani azoknak, akik egy nagyon kritikus jelentést készítettek el. Úgy vélem, hogy önök a feladatokat jól végzik el vizsgálati szervként, amit Wainwright úr tesz, az igazából az, hogy nem jön az Európai Parlamentbe, és ez magának, ezzel magának sem tesz jót. Sokat mondtak már a kritikákról, az eljárást, illetően van néhány specifikus kérdésem. Az első, tisztában vannak-e ezzel, vagy vannak-e uh, bármilyen, van egy bármilyen gyanújuk azzal kapcsolatban, hogy azon az adatát, adatátadáson kívül, amely az egyezmény értelmében történik, van-e EU tagállamok irányából az USA-ba bilaterális adatátadás? Szeretném ezt tudni. Ezen kívül van-e bármilyen információnk arról, hogy az Europol kért-e az USA-tól információt, amely a TFTP-ből fakadt, vagyis kértek adatokat európai nyomozás szempontjából. Még egy dolog nem világos számomra, de nem vagyok szakértő, hogyha érkezik egy kérés rendszeresen, minden hónapban, tehát periódikusan, akkor ezek definíció értelmében ezek nem specifikusak, vagy a terroristák csak átlagos emberek, és a hónap elején betervezik a tetteiket. Tehát úgy tűnik, hogy ez egy állandó kérés, és ezért ez nem specifikus, tehát ezt szeretném tisztázni. Végezetül, kedves kollégák, három lecke van, amit megtanultunk, három tanulság, amit megtanulhatunk. Egy ajánlás is van. Az első tanulság az az, hogy a többi EU intézménybe bizalmat fektettünk, mégpedig vonakodás nélkül, és úgy gondolom, hogy minden, sokan úgy gondolják, hogy visszaéltek a bizalmunkkal. Úgy gondolom a többi EU intézménynek is ezt figyelembe kell venniük. Másodszorban azt is láthatjuk, hogy szükségünk van az Európai Bizottság részéről egy javaslatra az Európai Unión belül történő adat lehívásokkal kapcsolatban, és végezetül egy kicsit meglepődtem azon a javaslaton, amit egy amerikai szenátusi vagy kongresszusi tag készített elő, és óriási büntetés szab ki azokra, akik a személyes adatokkal visszaélnek. Ugyanilyenre lenne szükség szerintem Európában az Európol számára is. Elnök, köszönöm szépen. Ernst asszony megkapja a szót két percre. Ja, Köszönöm szépen. Most elértünk a fekete dobozhoz, ami az Európáról elhangzott. Pontosan ez a félelmünk volt, egészen pontosan, előzetesen, és emlékszünk még rá, Tehát csak ki tudom emelni azt, amit Krúz asszony mondott az Európol vonatkozásában, hogy mennyire zűrzavaros a szerepe, és mennyire szükséges lenne egy igazságügyi szerv. Két konkrét kérdésem lenne. Az egyik, az Euróba, Európolban van egy állandó adatvédelmi tím, ezt tudjuk. Az USA kérelmeket ez vizsgálja, de amit eddig nem közöltek velünk, és érdekelne minket, hogy vajon ez a tím a kérelmekkel szemben vagy azok mellett foglalt állást. Tehát konkrétan mi született ebből a helyzetből, talán ezzel kapcsolatban tudna mondani valamit specifikusan, mert erről még nem hallottunk. És aztán azt mondta, hogy nyolc kérelem volt, és öt kiegészítő információkat kért. A többi három mire vonatkozott? Talán ezzel kapcsolatban tudna pontosabbat mondani. Köszönöm. Argentini asszony, elnézést kihagytam. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Minden kritikus kérdéseket tett fel az europol kapcsolatban, hogy tartották-e magukat az egyezményekhez. A, ezek olyan kérdések, amiket fel kell tenni. Nyár előtt ez az Európai Parlament a zöldek beleket kivéve beleegyezett abba, hogy tömeges adatokat adunk át a bankszámlákról az USA-nak, és azzal a feltétele, hogy valaki az USA-ban az EU részéről majd ezeket megvizsgálja. De igazából ez nem történt meg, és igazából soha nem, írtam, nem írtuk azt fel, hogy milyen fajta értékelésre van itt szükség, írásban vagy szóban kellene megtörténnie. Abban indultam ki, hogy nem szóban fogjuk ezt megtenni, de mindannyian tudtuk igazából eleinte már, hogy ez nem fog működni. A kérdés az az, hogy most az Europol valóban fogja magát tartani majd az egyezmény négyes cikkéhez, vagy nincs -e ideje annak, hogy átgondoljuk ezt, és azt mondjuk, hogy a tömeges adatok küldése az USA irányába európai állampolgárokról, akik semmi rosszat nem tettek, az nem a helyes út előre. Szeretnék köszönetet mondani a GBS-nek, hogy eh, ezzel foglalkoztak, de szerintem eh, igazából ez nem felelt meg a mi elvárásoknak. Elnök, köszönöm szépen, Zipel asszony következik. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es ist ja vieles an Köszönöm szépen, akkor sok kritikus dolog elhangzott, ezért csak néhány kérdést és utalást eh, ejtenék, amelyek a vitát tisztázzák a felvilágosítások különböznek attól függően, kit kérdezek. A SWIFT feldolgozza a SEPA adatokat? Az egyes polgárok adatait feldolgozza? És ha igen, akkor milyen mértékben teszi ezt? Millió adat, amiket átutalnak, az valóban millió polgártól jön, vagy pedig ez millió adat, amely egy maréknyi nagyobb vállalatra, koncernre vonatkozik, tehát ezt a viszonyt még tisztázni kell, mert az információk ezzel kapcsolatban nem egyértelműek. A SWIFT a, az adatkategóriákba betekintett, ezt nem tudja megtenni az Európol, éppen ezért fontos, hogy az USA egy nagyon pontos kérdést tegyen fel, ahogyan a szerződésben is ez szerepel, és az Európolnak nagyon gondosan meg kell vizsgálnia, hogy egyáltalán vannak-e nyomozások, amelyek egy ilyenfajta kérelmet indokolnak. Az Európol nem dönthet önmagában az adatátvitelről, de természetesen ez fontos azon ellenőrző személy szemére, aki az USA-i pénzügyminisztériumban ül, hogy milyen konkrét adatokba lehet betekinteni, hogyha a kérelem és az engedély rendkívül általános jellegű. Azt hiszem, hogy ez egy fontos kérdés, és ez hozzájön az a kérdés, hogy ezeknél a nagyon kényes kérdéseknél a végér, végérvényes megfigyelőnek milyen minősítései vannak az USA pénzügyminisztériumban, milyen minősítést várunk, legyen ez adatvédelmi szakértő, adattovábbítési szakértő, tehát hogyan lehet biztosítani, hogy ezeket az adatokat rendesen megvizsgálják. Lutford asszony, végül, mielőtt a válaszokat meghallgatjuk, köszönöm szépen remélem, hogy utoljára, de nem utolsó sorban. Szerintem eh, helyesen szavaztuk meg ezt a megállapodást a jelenlegi biztosítékokkal. De azt hiszem, hogy elárultak minket, ha nem túlzok ezzel a kifejezéssel. Lambendinis eh, úrhoz eh, hasonlóan én is szeretnék hangot adni azon aggályomnak, hogy itt tulajdonképpen a rókára bíztuk a tyúkólat. Nagyon nehéz, hogy az Európol megfelelő adatvédelmi feladatot, nehéz elképzelni, hogy az Európol meg, ezt az adatvédelmi feladatot ellássa. Az eredmény valóban sokkoló. Itt tulajdonképpen olyan, mintha saját magunk ellen léptünk volna. És nagyon nehéz ezt a problémát átidalni a jövőben. Megfelelő adat cserére van szükség a terrorizmus elleni harcban. Nagyon sokáig tartott, hogy erről meggyőzzenek minket, hogy a biztosítékok megbízhatóak. Nem szeretnék Wainwright úr helyében lenni a jelentést követően, de szeretném megkérdezni, hogy ez a titkos melléklet, ez az öncélú eljárás, miszerint az Europol bizalmasnak vagy titkosnak minősít bizonyos adatokat vagy mellékleteket, amelyek esetleg ellentétesek a négyes cikkel. Én nek, szerintem a minősítés folyamatát kellene megvizsgálnunk, hiszen ez rendkívül megdöbbentő csalódást okoz számomra. Én szeretnék bízni az illetékesekben, a bizottságban, a tanácsban, az USA pénzügyminisztériumában, de teljesen őszintén most nagyon nehéz helyzetbe sodródtunk. Elnök, köszönöm. Akkor most a konklúziók következnek. Cruz asszonyt hallgatjuk meg végül, és gondolom, hogy az Európol igazgatójának, White úrnak majd jelenti az elhangzottakat, ami egyértelműen az elégedetlenség és a rossz érzés lesz még alkalmunk Malmström asszonynal, biztos asszonynal ezt a kérdést megvitatni holnap délelőtt. Mrs. Intveld, ügyrendi kérdés? Csak nagyon röviden. Szerintem Wainwright urat még egyszer meg kéne hívni a szakbizottságba, ugyanis vannak olyan kérdések, amire csak ő tud válaszolni. Igen, ez az általános érz, megérzése a bizottságnak, tehát akkor ezzel tulajdonképpen átadjuk a meghívást. Cruz, Cruz asszony még egyszer szót kap. Relativamente às questões finais que foram colocadas. Köszönöm szépen, elnök úr, a felvetett kérdésekkel kapcsolatban. Tudjuk, hogy vannak bilaterális megállapodások az USA és a tagállamok között a pénzügyi tranzakciókat illetően, vannak bilaterális megállapodások, tehát az adatok átvitelére vonatkozóan a terrorizmus leküzdése céljából. Itt a data profilingról van szó, a terrorizmus leküzdésére irányuló megállapodásról, amelyet egyes tagállamok már aláírtak. Az adatvédelmi hatóságok egyes tagállamokban már szorgalmazták, hogy szülessen európai megállapodás e tekintetben. Hogy volt-e kérelem az Európa részéről a tízes cikk értelmében, igen, volt ilyen, az ellenőző hatóságnak van egyébként mandátuma is arra, hogy felülvizsgálja, hogy a 9-es és a 10-es cikkét a megállapodásnak megfelelően betartották-e. Itt az Európai Unió kérelmeiről van szó a TFTP keretében. Ezt ki fogjuk küldeni, ami a jelentés erre vonatkozó részét illeti azon kérdésre vonatkozóan, tehát az adatvédelmi biztosra irányuló kérdésre vonatkozóan, az Europolnak 48 órája van a kérelem regisztrálására, az adatvédelmi biztost felhívják arra, hogy fejtse ki véleményét. Tudjuk, hogy az álláspontjait nem mindig tartják be, ezek egyébként nem is kötelezőek. Az Európol igazgatója választ adott ajánlásainkra, és ebben tájékoztatott minket, hogy mechanizmus szeretne létrehozni, ahol is az adatvédelmi biztos álláspontját írásban rögzítik, és a teljes dokumentációt csatolják, tehát hogyha felülvizsgáljuk, akkor így látható le, lesz majd, hogy mi volt az adatvédelmi biztos álláspontja. Azt hiszem, hogy több kérdés nincsen. Sajnálom, hogyha egyes kérdéseket elfelejtettem. Még valamit szeretnék mondani. Az Európai Parlament rátruházott funkciót, illetően az Európol ellenőrzésének vonatkozásában megvizsgálja az Európol hatásköreit, amelyek viszonylag frissek. Itt van egy közlemény, egy fórumot hoztak létre az Európai Parlament és a tagállami parlamentek részvételével. Ott mindenek előtt arról tanácskoznak, hogy mi szükséges, mi lehetséges, és tudjuk, hogy hogyan működik az Európol ennek ismeretében. Ez a hatóság egyébként valamennyi tagállam képviselőjéből el, van kapcsolódási pont a nemzeti parlamentekhez, így könnyű a tagállami parlamentekkel felvenni a kapcsolatot, és az interparlamenti fórum is részt vesz ebben, amelyet erre a célra alapítottak. Köszönöm. Order. Very quick, Mr. President. I... Rendi kérdés? Igen, nagyon röviden elnök úr. Krósz asszony elmégetett bizonyos dokumentumokat, elmondta, hogy ön, önök mit találtak az Európollal kapcsolatban. Elnök úr, mi nem tudjuk ezzel lefolytatni ugyanazt a vitát. Right, right úr eljött hozzánk, elmondott minden információt, ami ismeretes volt számára és a JSB számára adott bizonyos dokumentumokat teljesen irreleváns volt. Most kaptunk még egy dokumentumot, és lehet, hogy még később is érkeznek dokumentumok. Hát én nem lehet dolgozni. Szeretném, hogyha minden dokumentumot megkaphatnék a TFTP-vel kapcsolatban, mindent, amit a GSB hasznosnak talál, és próbáljuk a lehető legátfogóbbak lenni. Végezetül nem tudom, hogy ki mondta a 48 órás szabályt. Én nem emlékszem, hogy ez benne lenne a TFTP egyezménynek. Lehet, hogy elfelejtettem. Tényleg benne van a 48 óra? Mert a 48 óra az a benne, hogy minél hamarabb. A 48 órának van értelme, hogyha egy hihetetlenül sürgős esetről van szó, de ha jól értem, egyik sem annyira sürgős, és hogyha az alapvető jogok védelméről van szó, akkor úgy gondolom, hogy le kell szűkíteni a kéréseket, és az Európa részéről elfogadható a 48 órás határidő, és utána pedig azt mondják, hogy nem tudják elvégezni ezt a munkát, pedig ők hozták létre ezt a szabályt. I think note has been taken, note has been taken about not only the concerns. Feljegyeztük, feljegyeztük mindent, a problémákat is, amelyeket feltártak az Európai Parlament előtt. Ennek ezeknek kapcsán továbbra is szeretnénk majd nyomon követni a végrehajtást. Úgy gondolom, hogy meg fogjuk hívni az Európol igazgatóját, Rainwright urat, és meg fogjuk vitatni vele ezeket a kérdéseket még holnap. Cecilia Malmström is itt lesz holnap. Most elbúcsúzunk a vendégeinktől, miatt még rátérnénk a többi napi rendi pontra. Bye bye. Yes?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 If you please. We'll be right in proceeding right away to the following. Azonnal folytatjuk a következő ponttal a napirend értelmében. One. We're talking about point number six, European Investigation Order. Ez pedig a hatos napirendi pont, az európai nyomozási határozat a büntető ügyekben. Itt van körünkben. Very interesting dossier. Itt van előttünk egy nagyon érdekes dosszié. A jelentés készítője Nuno Mello, tehát az európai nyomozási határozatról van szó. Ez egy olyan kezdeményezés, amelyet több hat, tagállam tette meg. Ennek alapján kölcsönösen el lehet ismerni majdnem minden nyomozási módszert. Az elmúlt év decemberében de Clark Bega miniszter mutatta be ezt a javaslatot. Számos kérdés merült fel ezzel kapcsolatban, ezen kívül megfelelő hatástanulmányt is ké... nem volt megfelelő hatástanulmány, az emberi jogokkal kapcsolatban, és eh, Álváró úr a LIBE támogatásával, illetve a parlament elnöke az alapvető, ügyek, alapvető jogok ügynökségének véleményét kértek ki. Ezt a véleményt megkaptuk, és most eh, az alapvető jogok eh, ügynökségének képviselője itt van körünkben, Jonas Grimhéden úr, és ő fogja ezt a véleményt nekünk bemutatni, utána pedig válaszol a kérdéseinkre, de először megadom a szót. Azt, ha azt mondják épp nekem, hogy adja meg először a szót a jelentéskészítőnek, tehát Meló úrnak adom meg a szót, utána pedig az alapvető, ügyek, alapvető jogok ügynökségének képviselő fogja megadni a szót. I can begin for... I can begin uh, and to say this, I, I will speak in Portuguese if you don't mind, just to say, first of all, that, Sr. Presidente, nós não temos ainda uma... Elnök úr, még nincsen hivatalos álláspont ennél a jelentéstervezetnél. Éppen most kaptunk fontos információkat egy irányelv javaslatról, amelynek nagy következményei lesznek a tagállamok közötti együttműködésre is. Ez egy nagyon összetett téma, amelyet megfelelően át kell gondolni. Elmondanám, hogy most nem szeretném előre bocsátani, amit az ügynökség mond, nem szeretnék részletes összefoglalást nyújtani. Először megvárom hogy ö, mi fog születni ezen a területen. Ennek úr, szeretném hangsúlyozni, hogy ez a javaslat, amely születőfélben van, acaba por eh, confirmar aquilo que era um relatório preliminar já entregue. Reding asszony majd aláír. Nos, ez a javaslat megerősíti, és egyébként a jelentést már szeptemberben benyújtották e tekintetben. Nos, tehát Először is megvárjuk, hogy mit mond az ügynökség, és a biztos asszony is azt várja, hogy megszülessen az ügynökség állásfoglalása. Van néhány alapvető pont az Európai Bizottság részéről. A bizottságnak az a véleménye, hogy ez az eszköz valamennyi kölcsönös elismerés valamennyi nyomozási eljárást tartalmazza majd. A rendőrségi intézkedéseket nem kell tekintetbe venni. A bizottságnak az a véleménye, hogy itt inkább rendeletre lenne szükség, nem irányelvre, kritikával illetik, hogy emberi jogi értékelés nem történt, de időközben ez mégiscsak megtörtént. A bizottságnak az a véleménye, hogy utalni kell az adatvédelemre is, aztán a forrásokat illetően ezeket részletesen fel kell tüntetni. A büntetőjog a tagállamok hatáskörébe tartozik általában, ezt tovább kell tehát pontosítani. Elnök úr, mindez megmutatja, hogy itt egy olyan témáról van szó, mely rendkívül kényes, és amelyben nem lehet feltétlenül konszenzust elérni. Jelentéstevőként elmondanám ezzel kapcsolatban, hogy a különböző árnyékjelentéstevőkkel szeretnék találkozni, ha erre lehetőség van már a jövő héten és értékeljük a dokumentumokat, illetve az állásfoglalást, ami eddig még nem állt készen. Az ügynökség előrelépéseket tesz pragmatikus szempontból, azt szeretnénk, hogy az ünnepség tegyen nyilatkozatot azt illetően számunkra, hogy ez az e- új európai logika hogyan vezethet esetlegesen az emberi jogi kérdésekben konfliktusokhoz, például a különböző büntető jogi eljárásokra, amelyek a különböző tagállamokban léteznek, és az emberi jogi kérdéseket is máshogyan kezelik az egyes tagállamokban. Végezetül elnök úr, most arra várok, hogy az árnyék jelentést, amikkel következő héten találkozzam. Vannak különböző álláspontok. Azt hiszem, hogy lesz egy közös alap, amiről ki tudunk indulni. Mindenképpen előrelépés az, hogy a parlament közös álláspontot fogalmaz majd meg. Köszönöm. Köszönöm. Most akkor az ügynökség részéről Greenheden úr. Köszönöm szépen üdvözlet Janának. Röviden szeretném áttekinteni, hogy eh, a véleményünk miről szól, és utána állok rendelkezésre a kérdéseikhez. Először is a határokon átnyúló eszközre szükség van az alapjogok védelme érdekében az egyre integráltabb Európában. Vannak lehetséges inkompatibilitások a tagállamok eljárásai szabályai között, amelyek az alapjogokat sérthetik. Ezek nyilvánvaló pontok. Mint ahogy hallottuk, a parlament arra kért minket, hogy alkossuk meg a véleményünket. Formálisan januárban kaptuk meg a kérés, február 14-én született meg egy durván 15 oldalas anyag, ez öt részből áll, az alapjogokkal foglalkozik, a az európai nyomozási határozattal kapcsolatosan a méltányos bírósági eljárás a védelemhez való jog és az adatvédelem területén. A konkrét kérdésre is igyekeztünk válaszolni. Ha szükséges egy felülvizsgálat a végrehajtási szakaszban, itt megemlítettük például az elutasítási jogot, a feltételes kötelezettségeket az alapjogok tekintetében a főbb alapjogi problémák végső kezelésével kapcsolatosan. Itt alapvetően egy biztonsági szelepet igyekeztünk biztosítani. Nagyon fontos, hogy ne alkossunk hierarchikus rendet az alapjogok között, illetve ne hagyjunk ki bizonyos alapjogokat, mint ahogy ez az általunk megkapott tervezetben szerepelt. Bizonyos biztosítékokat is tárgyalunk annak érdekében, hogy a bizalmat és a biztonságot erősíteni tudjuk a legkevésbé intrúzív vagy beavatkozó jellegű intézkedésekről szólunk, hatékony kettős jogi tanácsról, a validálásról. We also talk about having... Az igazságszolgáltatásról, bizonyíték alapú értékelésről, és majd öt év után, tehát nem akarunk öt évig várni, amíg értékeljük a jogszabályt, hanem a bizonyítékok alapján a végrehajtás során igyekszünk értékelni, hogy a jogszabály megfelel-e a várakozásoknak rögtön az elejétől fogva. Ez szintén a bizalmat hivatott erősíteni, szilárd tudományos alapokon, és lehetővé tesz egyfajta vészfék rendszert is, ha erre szükség van. A kompatibilitás az jogi rendszerek és eljárások kompatibilitásával kapcsolatosan ellenőrizzük a biztosítékokat, nem csak az alapjogok esetleges sérelmének veszélyét, hanem az, az alapjogok tiszteletben tartásának előnyeit is vizsgáljuk. A 15 oldalas anyagunk erről szól, és ezzel próbáltam összefoglalni. Természetesen várom a kérdéseiket. Igyekszünk egyensúlyt teremteni a határokon átnyúló eszközre való szükség tekintetében, és ezáltal akarjuk azt elérni, hogy az emberi jogok, az alapjogok jobban érvényesüljenek. Szerintem mindez komoly hozzáadott értéket jelent. 10 seconds commercial break. I brought some, some... És akkor most itt a reklám helye következik. Egy áttekintő jelentést is készítettünk a LIBE tagjai számára, és a jelentéseink egyébként elektronikus formában is megvannak. Köszönjük szépen a reklámot, és akkor most megkaphatják a szót a képviselők. Először is Albrecht úr kapja meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen ezeket az előadásokat is. Köszönöm a jelentéskészítőnek a munkáját. Először is eh, szeretném elmondani azt, hogy általánosságban úgy vélem, hogy az Európai Unión számára mindig is könnyebb volt ítéletet mondani a határokon átnyúló dolgok fölött, hiszen ezek egyetem, voltak olyan ügyek, amelyek egyeteműen határokon átnyúlóak voltak, mint például a bűnözés, de viszont a alapvető jogok esetében már nem ilyen egyetemű a helyzet, nem biztos, hogy ezek határokon átnyúló kérdések, és nem biztos, hogy ezekkel európai szinten kell foglalkozni. Úgy vélem, hogy egyre inkább nyilvánvalóbbá válik hiszen most már a karta is életben van, és elfogadják azt, hogy ez egy kompetencia európai szinten. Ezért a zöldek támogatják egy olyan eszköznek a létrehozását, amely a határokon átnyúlóan gyűjti be a bizonyítékokat, hogy megkönnyítsük az együttműködést a közös, illetve kölcsönös elismerés területén, de az európai elfogadó parancs példája azt mutatta, hogy egyfajta bizalmatlanság van az állampolgárok között ezen intézkedést illetően, és tudnunk kell azt, hogy nem szabad, hogy a bírókat gépekké alakítjuk, alakítsuk át, ez nem lenne a helyes eljárás, és ezért közös szabályokat kell létrehozni, hogy sokkal jobb együttműködést lehessen elérni. Úgy vélem, hogy a kommunikációt kellene javítani, illetve az együttműködést kellene ösztönözni a bírósági, bírói szervek között, és bizonyos fajta időbeli korlátot is meg kellene szabni. Az egységesítés és ez eszköz, ez um, az európai nyomozati nyomozási határozat, ez um, talán egy rendelettel is válhatna, hiszen ez képíteni a közös alapját annak, amit a jövőben teszünk majd, és talán ez jobban elfogadtathatnánk ezt az állampolgárok számára. Szerintem bizonyos alapokat képezni kell az elutasítás számára is. Arányosságról beszélünk, arról beszélünk, hogy itt a megfelelő bűnügyi eh, hatóságot kell alkalmazni, Meg kell nézni azt, hogy hogyan lehet elutasítani ezeket a kérelmeket, és természetesen az önök jelentése után meg kell nézni azt a lehetőséget is, hogy milyen helyzet az alapvető jogokkal. Itt egyforma alapvető jogi védelemre van szükség, figyelembe kell venni a emberi jogi bíró, Európai Emberi Bíróságnak a döntéseit is, és ezeket közös szintre kell emelni. Amikor az információs jogokról van szó, akkor fontos az, hogy ezt belefoglaljuk a megközelítésünkbe. Köszönöm szépen. Ludford. Köszönöm szépen, Ludford asszony. Köszönöm, elnök úr. Általánosságban és elvben támogatom a javasolt intézkedéseket. A probléma ismert. Az elmúlt évtizedben a határokon átnyúló igazságszolgáltatási intézkedéseket nem kísérte a gyanúsítottak, illetve az alperesek tekintetében kellő védelmi eljárások a bizalom hiány létezik, és meg kell teremteni a megfelelő szintű bizalmat eh, mind a 27 tagállam joghatóságában. Eh, összességében eh, nincs szükség egy ilyen alapjogvédő záradékra, hiszen minden tagállam aláírója a Strasburgi Egyezménynek, tisztában van az esetjoggal, illetve az alapjogi kartával. Sajnos ezek még nem érvényesülnek teljes körűen. Talán nem kéne megismételnünk azt a hibát, amit elkövettünk az európai elfogató parancsal kapcsolatosan, ami tulajdonképpen csak deklarálja, hogy mindenki tiszteletben tartja az emberi jogokat, az alapjogokat. Ennél explicitebb rendelkezésre van szükség, ami lehetővé teszi egy európai nyomozási határozat visszautasítását olyan körülmények között, ahol megalapozott aggály van, hogy ez a határozat az érintett egyén alapjogait sértheti, vagy harmadik fél jogait. Az 1-3-as cikk ben lehetne ezt elhelyezni. Az Egyesült Királyság úgy valósította meg az, elfogadó, az Európai Elfogató Parancs rendelkezését, és büszkén állítom, hogy az én pártom a Westminsterben a konzervatívok, illetve a felsőházban a konzervatívok egy külön záradékot vettek fel a kiadatási jogszabályban, ami lehetővé teszi a az elutasítást. Nem tudok azonban olyan esetet, ahol sikeresen visszautasított volna egy ilyen kérelmet akár egy angol, akár egy skót bíróság. Tehát a lényeg az, hogy jobb, hogyha az elején expliciten fogalmazunk, hogy szükség esetén ezt alkalmazhatjuk, vagy esetleg egy határidős záradékot is felvehetünk, ami bizonyos idő után kifutna. Mint ahogy az elnök úr jelzi, már e, elfogyott az időm, de természetesen vannak egyéb konkrét biztosítékok is, e, e, biztosító záradékok, amelyeket fontosra lehetne venni, például a kettős veszély kizárása. Minden esetre potenciális gyanúsítottak esetében ezt nem lehetne alkalmazni, ez tulajdonképpen csak a kiutasítások lerövidítését szolgálná. Körkop úr. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy Lady Latford emlékeztetett bennünket arra, hogy a Lordok háza mennyire fontos szerepet játszik az Egyesült Királyságban, legalább ők figyelnek ezekre a kérdésekre és a részletekre, e, ellentétben az alsóházzal, akik nem igazán e, töltik be az ellenőrző szerepüket. Három fő kételje, e, három fő aggodalmam van itt európai parlamenti szempontból. Az validálási, az érvényesítési folyamat, itt eh, szeretnék egy biztosítékot kapni, és gondoljunk csak az előző vitánkra ma délután. Ez a folyamat gondolomra ad okot a kibocsátó tagállamban, és az is gond, hogy ki lehet a kibocsátó hatáság. Hogyha érzékeny témákkal foglalkozunk, mint például ez, és érzékeny anyagokkal foglalkozunk, akkor abszolút biztonságra van szükség azt illetően, hogy mind a kihat, hatóság, mint pedig az értékelési folyamat, érvényesítési folyamat megfelelő, és itt magas szinten kell eljárni. Úgy vélem, hogy mindig vannak hiányosságok ebben a folyamatban, meg kell vizsgálni, hogyan tudunk ezzel bánni. Az arányosság a második pont, ez rendkívül fontos. Számos nehézség lesz itt, és nem csak az arányosság kapcsán a büntetett illetően, hanem gondoljunk itt csak a DNS anyag kérésére, hanem itt az arányosság gondok lesznek még a büntetés kiszabása kapcsán is. Ha visszagondolunk a SWIFT megállapodása kapcsolatos vitánkra, akkor fontos az, hogy az Európai Parlament, illetve a választók megkapják a biztosítékot arra, hogy lesznek jogorvoslati lehetőségek, hogyan lesznek a fékek és az ellensúlyok, meg kell nézni, hogy milyen fajta jogavaslat lesz adminisztratív vagy jogi szempontból, hogyha az szükségszerűvé válik. Elnök, köszönöm szépen, De Jong úr következik. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék az M- a alapvető jogi ügynökségnek köszönetet mondani ezért a jelentését. Úgy gondolom, hogy egy lépést tehetünk a kölcsönös elismerés irányába, de egy bizonyos biztosítékokra szükség van. Van számos probléma, az ügynökség is rámutatott ezekre. Szeretnék kérdést feltenni az ügynökségnek, látnak-e problémákat az emberi kapcsán, az általános elutasítási alapot is meg kell nézni, hogyha a kibocsátó ország így gondolja, akkor így le lehet állítani a folyamatot. Az is lehet, hogy azt mondják, hogy a gyorsaság miatt nem lehet mindig az emberi jogokat ellenőrizni, de szerintem azt mindig meg kell tenni, a kibocsátó osztálynak, és ezt meg kell tennie. Lehet, hogy sokáig fog így tartani, de hát akkor is ennek így kell lennie. Beszéltek a, az eljárás minőségéről is, tehát mindenképpen erre szerettem volna utalni. Még egy dolog, amire szeretnék figyelmeztetni, van egy dolog, ami nem egészen kiegyensúlyozott a rendszerben, hogyha valaki gyanúsított és ellene szól egy ilyen nyomozati határozat, hogyha valakit szeretne ez ellen élni, akkor a eh, kérelmező országhoz kell fordulnia, És a kérdés az az, hogy mi fog történni uh, itt az egyenlő jogokkal. Opgericht om informatie te krijgen voor de opsporing en de vervolging, maar als de verdediging. A, hogyha a védelem szeretne valamit kérni ezzel kapcsolatban, akkor ezt illetve még nem láttunk semmilyen fajta javaslatot. Tehát amit megadnak az ügyészségnek, azokat az információkat át kell adni a védelemnek is. Minden esetre eléggé kritikus vagyok a jelenlegi javaslatot illetően, és szerintem igenis szükség lenne bizonyos biztosítékokra. Köszönöm szépen, Papa Nikola úr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is egyetértek azzal, hogy az alapjogokat tiszteletben kell tartani. És a jelentéstevő biztos, hogy foglalkozik majd ezekkel a kérdésekkel. Egy példát engedjenek meg ezzel kapcsolatban, és szerintem ez nagyon fontos. Jó néhány évvel ezelőtt egy európai botrány tört ki egy ismert céggel, a Siemens vállalattal kapcsolatosan. Nálunk és más tagállamokban is azzal vádolták a siemens hogy korrupciót követtek el, megpróbáltak több politikust lefizetni. És ez több tagállamban megtörtént. Több év eltelt azóta, és konkrét válaszokat még mindig nem kaptunk arra vonatkozóan, hogy milyen információcsere történt az egyes tagállamok között, hogy milyen nyomozást végeztek a görög vagy más hatóságok ez ügyben. Ha sikerül ezt a rendeletet, vagy irányelvet, vagy bármilyen formát ölcsön is megalkotni, akkor bizom Meló úr tapasztalatában az ilyen kérdésekben, ez egy nagyon fontos eszköz lesz a közeljövőben európai szinten az igazságszolgáltatás számára, hogy válaszokat tudjunk adni az európai polgároknak ilyen kérdésekre. Crocetta kolléga. Eh, e Köszönetet szeretnék mondani ezért a véleményért, ami lehetővé teszi számunkra, hogy még részletesebb képet nyerjünk erről a területről a korábbiakhoz képest. Én is azok között vagyok, akik úgy vélik, hogy az európai nyomozási határozat növelheti annak a lehetőségét, hogy együttműködhessünk a bűnözés elleni küzdelemben. Úgy vélem azonban, hogy ezt egy világos és biztos keretben kell megvalósítani. A javasolt, javasolt mechanizmus véleményem szerint sérti az emberi jogokat, amikor is különböző tagállami alkotmányokat megsért, melyek nem teszik lehetővé hogy úgy folytassanak le nyomozást, hogy ne lenne ehhez meg az, egy bíró engedélye. Így például az olasz eljárás jogban lehetetlen, hogy egy rendőr például telefonos lehallgatásokat végezzen, anélkül, hogy egy ügyész engedélyével rendelkezne. Ez lehetetlen. Sok államban azonban a rendőrség nyomozást folytathat a bíróság engedélye nélkül. Nos, az, hogy egy olasz polgárt kivegyenek egy bíróság hatásköre alól, ez az alkotmány megsértését és ezzel együtt az alapvető jogok megsértését jelenti. Ezeket az alapvető jogokat nem absz- absztrakt és általános dolognak tekintjük. Tehát az alkotmányos jogok és a polgári jogok, ezek az alapvető jogok részét képezik. És mindez ellentétben áll különböző tagállami alkotmányokkal. Úgy vélem, hogy ahogyan a jelenlegi európai nyomozási határozatot létrehozták, az rendkívül elsietett volt. Ez egy ö, hamisan szolidáris kapcsolat gyümölcse az államok között, ahelyett, hogy ö, valós ö, együttműködésre került volna sor. Az európai nyomozási határozat jelenlegi formájában csak egy olyan keretben működhetne, hogy jelöljük ki a bűncselekményeket, az eljárásokat és a nyomozási eszközöket, és ezen keretek között működik automatikusan az európai nyomozási határozat. Itt viszont valamennyi bűncselekményre, bármilyen nyomozás és bármilyen eszközre vonatkozhat ez a határozat, nem irányoznak elő egy engedélyt a végrehajtó állam részéről, sőt a mechanizmus egyes alkotmányban, vagy egyes eljárások szerint akár illegálisnak is minősülhetne, hiszen például egy tagállami hatóság megkapja ezeket a határozatokat, amelyeket engedélyezni kell. Na most ebben az esetben ez nem így történne. Én azt hiszem, hogy nagyon erősen el kell gondolkodnunk ezen, annak érdekében, hogy a polgárok jogait garantálni tudjuk. Egy hatékony keretben, ami, ezt a határoz, ami ennek a határozatnak a működését illeti, két-három pontot tartok nagyon fontosnak. Egyrésztről azt, hogy a határozatot egy bírósági, bírósági kiinduló pontja kell, hogy legyen, egy bíró, tehát nem bárki. A végrehajtás nem automatikus kell, hogy ne legyen automatikus, hanem ezt a végrehajtó állam bírósága validálnia kell ennek a bíróságnak, és ahhoz, hogy ezt végrehajtsák, ez szükséges a bűncselekmények kölcsönösségi koncepciója, mert hogyha azt kérjük, hogy egy olyan ország határozata alapján nyomozzanak, ahol viszont a végrehajtó államban az adott tényes nem minősül bűncselekménynek, akkor hogyan lehet nyomozni egy ö, olyan országban ö, egy ilyen ügyben, ahol az adott ö, ügy nem minősül bűncselekménynek. Tehát egy sor szempont van, vagy akár az, hogy a polgárt kivonják a tagállami joghatóság, a saját országa joghatósága alól, és a saját bírósága hatóság, joghatósága alól, nos ez az alapvető jogok megsértését jelenti. Fosz, before turning back to... Fosz kolléga, mielőtt az ügynökség képviselőjének megadom a szót. Köszönöm szépen. Sok elhangzott már, és éppen ezért két megjegyzésre vagy értékelésre szeretnék szorítkozni. Az Európai Nyomozási Határozat Szerintem észszerűbb lenne, hogyha a jog területén is közös normák érvényesülnének. A napi rendünkön már szerepel ez, illetve ez megfelelő irányt mutat. Tehát jobb lett volna, hogyha előbb ezt a kettőt összekapcsolva tárgyaltuk volna. Még egy külön dolgot szeretnék említeni, az adatvédelemmel kapcsolatosan, miután az alapjogi ügynökség is említette, hogy a 2008-as keret határozatot nem fogadták el, tehát nagyon fontos, hogy itt a jogbiztonságról gondolkodjunk, és az adatátadások tekintetében határokon átnyúló adatátadások történetben utaljunk erre is egyrészt az alapjogi ügynökség részéről, másrészt pedig az adatvédelmi biztos vagy, vagy ombudsman részéről. Greenhen úr itt szorgosan jegyzetelt, úgyhogy megadjuk neki a lehetőséget, hogy reagáljon az elhangzottakra, mielőtt Beló jelentéstevő úr szót kap, vagy esetleg a tanács, az elnökség is kíván szólni. Természetesen Meló úr előtt önök is szót kaphatnak. Először is az ügynökség. Köszönöm szépen. Igen, jegyzeteltem elsősorban saját célomra, hiszen nagyon érdekes volt a vita. Egy megjegyzés, ami kérdésként hangzott el, mindenféleképpen válaszra ingerel. De úr említette, hogy megfelelő alapot kell teremteni az alapjogi alapokon történő elutasítása. Ford asszony is említette, hogy a véleményben megalapozott okra van szükség, illetve ezt kell hangsúlyozni, akár a menekült tekintetében, akár másod. A bizonyítási teher kapcsán azonban arra vigyáznunk kell, hogy ezzel ne éljenek túlságosan vissza, illetve hogy ez ne akadályozza az eljárásokat, ne húzódjanak el az eljárások. Köszönöm szépen. Most pedig a tanácsot kérdezem, hogy kíván-e szólni. Üdvözlöm. Köszönöm szépen. A tanács nevében csak annyit tudok mondani, hogy ez a tagállami kezdeményezés a vita tárgyát képezi a tanácson belül, éppen ebben a pillanatban is. Úgyhogy természetesen hálásak vagyunk az ügynökség véleményéért, de az események túlléptek már ezen némileg a tanácsban. Az elutasítás megalapozottsága vagy indokai az esetleges alapjogi sérelmek miatt már eh, szerepelt. Én javasolom, hogy erre a vitára térjünk vissza, amint kialakul a tanács egyértelmű álláspontja, és természetesen ebben segít minket minden eh, javaslat. Ezeket a rendelkezéseket eh, szeretnénk még a magyar elnökség alatt a döntés szintjére vinni, de a végleges szöveg semmiféleképpen nem áll majd rendelkezésre június előtt. Ez egy hosszú távú projekt, ami több mint egy elnökségi ciklust feltételez. Köszönöm szépen a tanácsnak, ha nincsen további hozzászólás, akkor Meló úr kap végezetül szót, hogy foglalja össze a vitát. Enfim, por todas as razões e mais algumas, quase... Elnök úr, Szinte úgy tűnik, hogy ez egy olyan jelentés, amely mindenkinek megfelel, és amelynél nem túlságosan sok konkrétum születik. Most hallottam azt, amit Papa Nikolaú úr mondott, egyetértek vele, egyetértek aggodalmaival. A 27 tagállam Európájában abszolút szükséges harmonizálni az eljárásokat, hogy egyszerűbbé váljon a nyomozás, hiszen a bűnözés egyre inkább határokon átnyúló jellegű. A ö, bűnözői szervezetek is különböző országokban toborozzák tagjaikat, éppen ezért szükséges az erős, teljesebb rugalmasság létrehozása a nyomozási eljárásokban. Ez a józanész kívánalmainak felel meg. De ez, azt is, de ez nem jelenti azt, hogy a tagállamok szuverenitását csökkenteni kell, vagy a különböző jogalkotásokat korlátozni kell. Már a kölcsönös elismerés elve sem egyszerű, hiszen vannak különböző bizonyíték típusok, amelyek egyes országokban elismertek, másokban nem. Egyes tényállások bűncselekménynek minősülnek adott tagállamokban, mások nem. Különböző beavatkozási formák vannak, egyes országokban az igazságügyi hatóság avatkozik be, például a bizonyítékok gyűjtésénél hatalmas különbségek vannak Nagy-Britannia, Németország, Görögország, Portugália esetében. Ez teszi annyira bonyolult ezt az irányelvet. Olyannyira bonyolultá, hogy szinte az a benyomásom, hogy ez a vélemény nem tartalmaz konkrét végkövetkeztetést. Itt például az el, hogy lehetőséget kell teremteni a kérelem elutasítására, hivatkozásra az emberi jogokra, biztosítani kell, hogy az alapvető jogokat garantálják, az európai nyomozási határozat végrehajtása során. Mindez helyes, de kérdés az, hogy hogyan a nehézség kézen fekül. Van itt egy elvi kérdés, amely döntő jelentőségű. Európának együtt kell működnie, ugyanakkor különböző büntető jogi eh, eljárások léteznek, büntetőjogi perrendtartások. Nagyobb harmonizációra van szükség, de ez nem mehet az adott tagállam szuverén hatáskörének kárára. Például egy portugál bíró Máltán meghatározhatja, hogy egy bizonyos rendőrségi hatóság bizonyos bizony, bizonyítékokat gyűjtsön, mert ő ezt szükségesnek tartja, vagy fordítva, például merten határozhatnak valamiről, amit Görögországban kell végrehajtani. Ez nem lenne beavatkozás a belső jogrendbe? Azt hiszem, hogy nagyon sok megbeszélést folytatok majd az árnyék jelentéstevőkkel, és lehetőségem lesz ezt követően a jelentéstervezet benyújtására, bemutatására. Ez az első jelentés, amin dolgozom. Nem egyszerű feladat, de minden esetre nagyon érdekes. Köszönöm, elnök úr. Now we thank Mr. Grimm. Köszönöm szépen. Köszönöm Grimhéden úrnak a jelentéséért, és továbbra is szívesen szeretnék együttműködni az ügynökséggel. Most pedig folytatjuk a munkákat a következő napirendi ponttal. Point number seven. A hetes napirendi pont következik, amely nem más, mint a külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok listája, valamint az elista összeállítására irányuló eljárás meghatározása. Ezt a pontot Tanya Fajon kollégánk jelzi, mint jelentéskészítő, és ennek a jogakotási javaslatnak az a célja, hogy egy mechanizmus dolgozzunk ki, amelyel biztosítani lehet azt, hogy a, a dokumentumok, amelyek a belépésre jogosítanak, azok ö, aktuálisak, Tanya Fajon fogja bemutatni először a tervezetet, utána pedig a kollégák megkapják a szót. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr, szeretném tájékoztatni a kollégákat arról, hogy kihasználva az alkalmat, szlovénul fogok eh, beszélni. Nagyon örülök annak, hogy eh, ebben a szakbizottságban sikerült előrépést elérnünk, és így beszélhetünk a jelentés tervezetemről. Az árnyék jelentéstevőkkel is beszéltem, a tanács és a bizottság képviselőivel is tanácskoztam. Nagyon örülök annak, hogy jobb volt az együttműködés. Rendkívül technikai jellegű volt ez a jelentés, és minden mellett ennek a jelentésnek van egy politikai súlya is. Szeretném megköszönni azt, hogy segítettek nekem a véleményem kialakításában. Igazából nagy változás nem történt az Európai Bizottság eredeti közleményét közleményével kapcsolatban. Egy mechanizmust kíván a bizottság elindítani, amelyel egy listát lehet létrehozni, amelyel igaz, jogos, amely feljogosít a külső határok átlépésére. Voltak ilyen listák már korábban is, azonban a harmadik országok nem voltak kötelesek a változásokat közölni. Hogyha az Európai Bizottság javaslatát mi megerősítjük, akkor ez meg fog változni. Fontosnak tartom azt, hogy ez a lista most már kötelező lesz, és az interneten is elérhető lesz. Ez rendkívül fontos számunkra. Az is fontos, hogy az Európai Bizottság folyamatosan tájékoztat majd a javasolt változtatásokról, és az Európai Parlament pedig lehetőséget kap arra, hogy reagáljon erre. Van egy kulcspont a jelentésemben, amiről szeretnék beszélni. Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a tagállamok legyenek kötelesek megadni azt, hogy milyen fajta úti okmányokat ismernek el, és milyeneket nem. Jelenleg még nem tisztázott az, hogy mi történik akkor, hogy egy, ha egy adott tagállam egy adott határidőn belül nem nyilatkozik. Én azt javaslom a tervezetben, hogy amíg egy tagállam nem nyilatkozik, akkor az azt jelenti, hogy a tagállam a harmadik ország utiakmányát automatikusan elismeri, tehát automatikus elismerésről lesz szó. Tehát így a tagállamoknak plusz meg kell tehát így a, a, a, a harmadik országból származó állampolgárnak sokkal könnyebb lesz az Európai Unióba beutazniuk. Tehát ez ideig nem volt kötelező érvényű aktualizálása a dokumentumoknak. Gyakran előfordult az, hogy valaki egy harmadik országból nem tudott belépni, mert nem volt megfelelő az úti okmánya, vagy politikaiokból a tagállamok nem ismerték el az úti okmányok megfelelőségét. Gondoljunk itt csak Koszovóra. Nem arról van szó, hogy egy állam szuverenitásába kívánunk beavatkozni akkor, amikor arról, arról beszélünk, hogy elismerünk egy úti okmányt vagy nem. Itt csak egy mechanizmus szeretnénk létrehozni, amelyel a változtatások egyeteművé válnak. A tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy az információkat kicseréljék, azt illetően, hogy milyen úti okmányt ismernek el, és miért nem. És eh, az Európai eh, Bizottság azon javaslatta hogy hozzanak létre egy testületet, amely a bizottság számára dolgozna, az ilyen információk kicserélését, illetően ezt támogatom. A, annak érdekében, hogy a határokon elkerüljük az incidenseket, azt szeretném, hogyha a bizottság egy elektronikus adatbankot hozna létre, és itt az úti okmányokat vizuálisan is rögzíteni lehetne, és így a határőrségek sokkal könnyebben el tudnak végezni a munkájukat, nem kellene papírformájú katalógusokban keresgélniük. A határőrségeknél, tehát így egyfajta könnyebben eh, elérhetőek lennének ezek a dokumentumok. Ha jól tudom, terveznek egy ilyen fajta adatbankot, ez egy hosszú távú projekt, egy kicsit még várni kell majd rá. Mindenkit arra kérnék, hogyha szükséges lenne, akkor a módosítókat hétfőig nyújtsák be, 17 óráig, hétfőn 17 óráig, és így április elején már tudnánk szavazni erről a témáról a szakbizottságban. A tegnapi árnyékjelentéstevői találkozó után úgy vélem, hogy tovább, továbbra se lesz semmilyen fajta probléma, és köszönöm szépen a bizottságnak ezt a javaslatot. Thank you, Mrs. Köszönöm szépen, Fajon asszony. Akkor most hallgassuk meg a képviselőket. Cseva asszony kap először szót. Köszönöm, elnök úr. Először is köszöntet szeretnék mondani, illetve gratulálni a jelentéstevőnek munkájáért és a részletes beszámolóért. Tegnap az elnyék jelentéstevők találkoztak, elég produktív találkozó volt ez, és általánosságban elmondhatom, hogy nincsenek nagy nézetkülönbségek, ez az ülés lehetővé tette számunkra, hogy pontosabbak legyünk, és így megalapozhassuk álláspontunkat, amelyeket meg, amit meg akarunk védeni az EP-n belül. Ami engem érde, illet két kérdésem van, amelyekre válaszokat kaptam ezen találkozást, illet, út, találkozást követően. Az volt az első aggodalma, hogy az Európai Parlamentnek milyen szerepe lesz ebben az eljárásban. Fajon asszony, azt mondta, hogy technikai módosítókat fog benyújtani az új szabályozásra vonatkozóan a komitológián belül, tehát mindenképpen biztosítani kell, hogy parlament ezeket követni fogja. A második kérdésem pedig arra vonatkozott, hogy hatékonyabbá te, kell tenni az úti okmányok ellenőrzését a külső határokon dolgozó vámosok és a konzulátusokon dolgozók részéről, és feltettem a kérdést, hogy milyen lehetőségek vannak az Európai Bizottság kezében, hogy elektronikus adatbázist bocsásson a tagállamok rendelkezésére valamennyi úti akmányt illetően türelmesnek kell lenni e tekintetben, de örülünk, hogy van perspektíva a, erre a lehetőségre. Ami pedig a határidőket illeti, a tagállamok részéről, hogy bejelentsék, hogy elismerik, vagy nem ismerik el az adott dokumentumot. Nos, teljes mértékben támogatom a jelentéstevő álláspontját, és még egyszer köszönetet szeretnék mondani együttműködéséért és munkájáért. Köszönöm. No. Most pedig Tavares úr kap szót. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek, Először is köszönöm Fájon asszonynak, hogy kiválóan együttműködött, és rengeteg információval szolgált, például a tegnapi ülésen is. Kiváló ötletei vannak ebben a témában. Például nagyon jó ötlet az, hogy egy adatbázisba kerüljenek ezek a dokumentum minták. Ez nagyon hasznos lenne a határőrök, illetve mindazon tisztségviselők számára, akiknek meg kell ítélniük az egyes okmányokat a harmadik országból az EU-ba lépők esetében. És ezt az EU-n belül lehetne használni, ezt az adatbázist. Én számos panaszt kaptam a saját országomban, hogy amikor valamin változtatunk, valamilyen személyi okmányokon, átfazonírozzuk azokat, akkor ezek problémát okoznak, mert egyes országokban ezeket nem fogadják el, még az a Schengeni övezeten belüli utazások esetében sem. Úgyhogy nagyon jó lenne, ez egy jó ötlet a külső határokon, de az EU-n belül is legalább annyira hasznos lehet ahhoz, hogy kellő garanciát és biztosítékot szolgáltassunk az európai polgárok számára. Támogatom azt is, hogy egy hónapon belül válaszoljanak a tagállamok az elismerésről, ami a vízumokat, vagy vízumkiadást illeti. Ha pozitív választ adnak, vagy nincs semmi bonyodalom, akkor ez elegendő. Ha viszont egy tagállam elutasítja vagy elutasító választ ad, akkor ezt meg kell részletesen indokolnia. Én ezt javasolnám, és jó lenne, hogyha a jelentéstevő ezt figyelembe venné. Köszönöm szépen, Tanoka asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is csak csatlakozni tudok a többi kollégához, gratulálok a jelentéstevőnek. Én is részt vettem az árnyék jelentéstevők ülésén, számos dolgot sikerült tisztáznunk. Úgy gondolom, hogy különösebb problémát nem fognak a módosítók sem okozni. Az anyagban már említettem, hogy ismét Lettország lakosságának 15%-áról megfeledkezett az anyag, amit a tanács készített, és sajnos a lett hatóságok is mulasztottak e tekintetben, ez egy nagyon speciális státuszt jelent. Itt olyan csoportról van szó, akik nem lett állampolgárok, hanem speciális státusszal rendelkeznek, mint korábbi szovjet állampolgárok. Remélem, hogy a módosítónk, ami konkrétan megemlíti ezt a kategóriát, és ami megfelel a vízum rendelkezéseknek is. Itt olyan személyekről van szó, akik EU tagállamban kibocsátott okmányokkal rendelkeznek. Tehát ez egy speciális kategória. Remélem, hogy ezekről a személyekről sem feledkezzünk meg, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy López Agiral úr által elnökölt ülésen elhangzott, hogy egy meghallgatást tartanánk az ilyen speciális státuszú személyek ügyében az EU-n belül. Köszönöm szépen, Danoka asszony. Hogyha senki más nem kíván hozzászólni, akkor meghallgatjuk a, az Európai Bizottság vagy az elnökség véleményét. A bizottságot Jan de Koister képviseli itt az Európai Bizottságot, meg is adom neki a szót most. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, nagyon rövid leszek az Európai Bizottság nevében szeretnék köszönetet mondani a jelentéskészítőnek ezért a tervezetért, amit előkészített a mai vitára. Úgy véljük, hogy a módosítások, amelyeket már javasolt, azok elfogadhatóak az Európai Bizottság számára, különösen az első módosítás, amely egy jogi hézakot próbál betömni a jelenlegi rendszerben. Meg kell fogalmazni azt, hogy mit történik akkor, hogyha a tagállam nem nyilatkozik abban, hogy elfogad-e egy adott utazási dokumentumot, vagy nem. Köszönöm szépen ezt a módosítót. Ez eh, az álláspontot sokkal erősebbé fogja tenni a tanácsban is, ahol a tagállamok talán vonakodni fognak egy ilyenfajta megoldás előtt. Ami pedig eh, a hontalan ö, eh, embereket életi Lettországban. Itt eh, megpróbálunk minden úti okmányt lefedni a nem EU állampolgárok esetében. Kell egy ilyenfajta kiegészítést. Ezek eh, azok a személyek, akik eh, nem kapják meg a hontalan státuszt a 1954-es ENSZ egyezmény alapján. Az utolsó megjegyzésem az az elektronikus adatbankot illeti. Ahogy már korábban is mondtam, amikor először megvitattuk ezt a bizottsági javaslatot, mi nem ellenezzük azt, hogy létrehozunk egy ilyen fajta adatbankot, amelyben mindenfajta okmányt fel lenne tüntetve, ugyanakkor sürgetően szükséges az, hogy a jelenlegi nem működőképes rendszert orvosoljuk, és ezért ezt egyelőre csak a jövőbeli tudatként tartjuk meg. Jelenleg nem tudunk ezzel foglalkozni, mert ez lehet, hogy késleltetni ezen eszköz elfogadását, amelyet mindenképpen rövid távon el kell fogadni ennek érdekében, hogy a jelenlegi problémákat orvosoljuk. A preambulumban lehetne egy módosítás, amely felszólítja a bizottságot arra, hogy foglalkozzon az adatbank kérdésével. Mindenképpen egy javaslattá kell formálni ezt az elképzelést, de nyitottak vagyunk egy ilyenfajta adatbank irányába. De ez nem lehet előfeltétele ezen eszköz elfogadásának. Köszönöm. Thank you. And... Köszönöm. A tanács részéről Szorgi úr kíván-e szólni? Nagyon röviden szeretném kiegészíteni, eh, amit a bizottság mondott, eh, és előtt szeretném megköszönni eh, Fajon képviselő asszony jelentés tervezetét. El kell, hogy mondjam, hogy a jelentés tervezetben foglaltak egytől egyig felmerültek a tanácsban, a vízum munkacsoporton a tervezett vitája a belga elnökség végén eh, elkezdődött, eh, és a holnapi nap folyamán az illetékes munkacsoport eh, immár negyedik alkalommal fog, fogja vizsgálni a tervezetet. Megállapítható, hogy Fajon képviselő asszony javaslatai jó részt összhangban vannak a tagállamok véleményével. Szinte minden javaslat komoly támogatottságot élvez a tanácsban. Ugyanakkor az elnökség nevében azt is jeleznem kell, hogy a negyedik cikkel kapcsolatos javaslat nevezetesen az, hogyha az adott tagállam nem notifikál, akkor, akkor mi történik, az erre vonatkozó javaslat egyelőre nem élvezi a tagállamok összességének a támogatását. Ugyanakkor az elnökség tulajdonképpen hasonló javaslatot tett, és dolgozunk azon, hogy a konszenzus e tekintetben is meglegyen a tanácsban. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you. Köszönöm szépen, akkor most vissza is adjuk a szót a jelentéskészítőnek, Tanya Fajonnak, hogy levonja a következtetéseket. Um, za, usze, um... Köszönöm szépen minden információért a bizottság, illetve a tanács részéről, valamint a többi árnyék jelentéstevő és az egyéb kollégák részéről. Általánosságban látom, hogy az az álláspont, hogy az Európai Uniónak szüksége van egy ilyen mechanizmusra. Nagyon jó lenne, hogyha a tanácsban is egyetértésre találna ez a kezdeményezés, különösen az a pont, hogy egy tagállamnak egy hónap, hogyha egy tagállam egy hónapon belül nem fejezik ki a véleményét, ez automatikus elismerést jelent. Azt hiszem, hogy ez a kezdeményezés a tanácson belül egyhangulag kerül majd elfogadásra. Én ezt támogatni fogom. Azt hiszem, hogy valamennyi frakció támogatását élvezzük. Ezen kívül az Európai Bizottságnak szeretném kifejteni, illetve szeretném felszólítani arra, hogy egy elektronikus európai adatbankot hozzon létre, hogy meglegyen a fotó az úti okmányokról ebben az adatbankban, ez bizonyosan hasznos lenne. Tavares kolléga fiktív úti okmányokat említett, nem tudom, hogy volt-e ilyesmi a múltban. Az Európai Bizottság ezt a javaslatból kihagyta. Az én értesüléseim szerint ez nem jelent hozzáadott értéket, de elgondolkodhatunk azon, hogy ragaszkodjunk-e ahhoz, hogy a jövőben egy ilyenfajta listát létrehozunk, hogy a határőrezeti hatóságoknak is meglegyen ez a listájuk a jövőben, és lehetőségük legyen arra, hogy fel, átvizsgálják, hogy vannak-e ilyen hamisított úti okmányok. Az én információm szerint ilyesmi a múltban nem volt, mármint ilyen lista. A komitológiát illetően, ahogyan tegnap már a találkozón kifejtettem, még bizonyosan előírásokat be kell tartani az új eljárás és a Lisszaboni szerződés rendelkezéseinek megfelelően, hogy ne legyenek meglepetések, szívesen látom a kiegészítéseket, és az Európai Parlamentnek lehetősége lesz arra, hogy minden módosítással kapcsolatban kifejtse véleményét a bizottságéval kapcsolatban is, hogyha egy bizonyos úti okmány megváltozik, hogy ezt elismerik, avagy sem, valamennyi ö, megjegyzést figyelembe veszünk, és azt hiszem, hogy a módosítóik is a támogatásomra találnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, és külön köszönöm, hogy nyitott arra is, hogy beépítse a jelentésbe a vitában elhangzottakat. És akkor lezárom ezt a napirendi pontot. A módosítók benyújtásának határideje hétfő, március 21-e, fél hat illetve 5 óra. A szavazásra pedig április 12-én kerül sor. Ez rendben van? Ha igen, akkor folytassuk a következő napirendi ponttal. Mielőtt a koordinátorok ülését megkezdjük 6 órakor a tervek szerint. Tehát van még egy napirendi pontunk, nagyon érdekes. A nyolcas eszmecsere, első eszmecsere a büntetőjog harmonizálásáról az EU-ban. Mint ahogy tudjuk, a büntetőjog területe rendkívül fontos. A Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően különösen fontossá vált a Libe szakbizottság úgy döntött, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést készítünk ebben a témakörben. A jelentést címét megváltoztattuk, és most úgy hangzik, hogy az EU megközelítése a büntető jog területén. Ma első eszmecserére kerül sor ebben a témában, és a jelentéstevőnket hallgatjuk meg, de egy Jong urat, ő mutatja be az elképzeléseit, és utána a tanács tól, majd a bizottságtól kapunk hozzászólást. Megnyitom persze természetesen a vitát is. De Jong úr, öné a szó. Mr. Chairman, I, uh, I'm grateful that you already mentioned the title. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a szót, elnök úr, és uh, örülök annak, hogy rámutatott arra, hogy megváltoztattuk a címet, hiszen a dokumentumok meg úgy jelölik ezt, mint az Európai Unió harmonizációja a büntetőjog területén, pedig inkább az EU megközelítéséről van szó a büntetőjog területén. A titkárság már felvázolt egy munkadokumentumot, amelynek alapján elkezdhetjük az eszmecserénket. Én nem láttam még itt a dokumentumaim között, remélem, hogy ezt azért közreadták, de minden esetre néhány rövid bemutató mondatot mondanék. Jó lenne tudni azt, hogy az jelentés tevők szeretnének-e találkozni, mielőtt benyújtanám a jelentés tervezetemet. Ha szeretnének, akkor sokkal részletesebben eszmét cserélhetnénk, és figyelembe vehetném az ő véleményüket, mielőtt még megszerkeszteném a jelentésemet. Most a lényegi kérdésekre rátérve a jelentés hatája, úgy döntöttek, hogy az, az anyagi büntetőjogra fog vonatkozni, nem pedig az eljárási büntetőjogra. Ez a nagy megkülönböztetés, és hogyha az anyagi jogra koncentráljuk eh, ezt, a jelentést, akkor eh, már eleget mondunk, hiszen a büntető, a joggal kapcsolatban már sok jelentés született itt. Miért akarunk egyáltalán jelentést az anyagi büntetőjogról? Nos, azért, mert hogyha megnézzük a büntetőjognak a területét, akkor számos aspektust láthatunk. A büntetőjog gyakran a politikusok válasza akkor, amikor egy probléma megjelenik. Meg akarjuk mutatni azt, hogy aktívak vagyunk, komolyan vesszük mindezt, és azonnal a büntetőjoghoz nyúlunk de hogyha a jogi rendszert nézzük, a büntető jogot mindig úgy tekintik ebben, mint az utolsó lehetőséget. Hogyha ezt európai szintre helyezzük, akkor azt látjuk, hogy Európában a tagállamokban megjelenik egy probléma, és akkor azt mondják, hogy lehet, hogy egy európai büntetőjogra lenne ezzel kapcsolatban szükség. Ez az egyik oldal. A másik oldal az az, hogy a büntetőjog mindig is kötődik az emberi jogokhoz. Ez mindig kötődik érzékeny kérdésekhez, amelyek a nemzeti kultúrákhoz is kötődnek, és elég érzékeny terület ez, hogyha harmonizálni akarunk. Tehát lehet, hogy egyrésztről szükség van egy európai szabályozásra, másrésztről látni kell ennek a hatásait is. Hogyha megnézzük a forrásokat, akkor természetesen a 83-as cikk az Európai Unióról szóló szerződésben felmerül, és a tanács is tett kezdeményezést 2009-ben, akkoriban elfogadtak következtetéseket a büntetőjoggal kapcsolatban. Azok, ezt a szöveget, amit a tanács elfogadott, nagyon érdekesnek tartom. Eljárási szempontból nagyon bonyolult. A tanács a Lisszaboni szerződés előtt, életbelépése előtt fogadta ezt el, a parlament nem tudta ezt megvitatni. A tanács külön álláspontot is leadott ezzel kapcsolatban, tehát nem igazán tudjuk, hogy mi az igazi státusz ennek a következtetésnek. Szerintem ezeket figyelembe kell venni. És ez a jelentés részben válasz mindarra, amit eddig a tanács tett. De természetesen ezt megfelelő módon kell kezelni a parlament és a bizottság bevonásával. Három szekciót képzeltem el. Az első szekció foglalkozna az EU és a tagállamok jogával. Megnéztem az USA rendszerét is, azért, hogy hátra tudunk valamit tanulni az USA-tól, hogy ők hogyan határozzák meg a federális jogot, illetve az állami jogot, és minél jobban belemélyültem ebbe, annál inkább arra jutottam, hogy ami eleinte érhető volt, a végén már teljesen homályossá vált. Lehet, hogy nem igazán jó gyakorlat az, eh, amit ott láttunk. A, harmadik, a második ö, eh, szekcióval eh, kapcsolatban meg lehetne hajázni néhány kritériumot. A második szekció a legfontosabb, ez kötődik a jogszabályozás minőségéhez. A büntetőjog területén számos elv van, amely a nemzetközi emberi jogon alapul, de figyelembe kell vetni azt, hogy mikor vezetjük be a büntetőjogot, és eh, ez kihat a rendelkezések természetére is. Jelenleg nincsen egy olyan rendszer, amely ezeket az elveket egy keretbe helyezni, amelyet használhatnánk akkor, hogyha értékeljük az új büntető jogi eszközöket. Úgy gondolom, hogy jó lenne az, hogyha az Európai Parlament egyfajta elveket dolgoznak ki, a tudósok nagyon régóta foglalkoznak már ezzel, de szerintem mindenképpen szükség van bizonyos elvekre, E, amikor a büntetőjoggal foglalkozunk. A harmadik része a jelentésnek az intézményi megállapodásokra fog majd e, korlátozódni. Szükség van egyfajta rendszerre minden európai intézménynél, hogy ezeket a rendelkezéseket alkalmazni lehessen. Az Európai Bizottságban e, nem tudom, hogy van-e koordinált mechanizmus a büntetőjoggal kapcsolatban, a tagállamok esetében sem tudom, hogy van-e ez a tanács keretén belül, de például mi szakbizottságként megvan-e az ambíciónk arra, hogy mindenfajta büntetőjoggal foglalkozzunk. Számos területet érintett ez, például a pénzügyi rendelkezéseket. Nagyon fontos az, hogy foglalkozunk ezzel, talán a jogi szolgálat azt mondja, hogy meg kell védeni a jó koherenciáját, és eh, talán egy elemzést adhatnának azzal kapcsolatban, hogy hogyan illeszkedik ehhez ez a javaslat. Úgy gondolom, hogyha ezt elfogadják, akkor ez ki fog hatni számos területre, de szívesen meghallgattam mindenkinek a véleményét. És néhány speciális kérdés, specifikus kérdést is várok. Köszönöm, De Jong úr. Mint ahogy említettem, akkor most meghallgathatjuk a képviselőket, illetve megkérem az intézmények képviselőit, a bizottság és a tanács képviselőit, talán a tanácsot. Csonka Péter talán kíván szólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy erre a vitára most itt sor kerül. Számos jogszabálytervezetről, kezdeményezésről folyik a vita a tanácsban, illetve a parlamentben, az együttdöntési eljárás keretében, anyagi jogi kérdésekben is. Tehát nagyon időszerű, hogy ebben a témában is jelentés készüljön, és hogy ebbe a vitába bizonyos politikai megfontolásokat is bevigyünk. Említette a tanács iránymutatását, amit valóban 2009-ben fogadtunk el. Más iránymutatásokat már 7 évvel korábban, 2002-ben is elfogadott a tanács, amit tiszteletben tartunk, amikor a dokumentumok végleges változatánál figyelembe veszünk. Itt az arányosság az ultima ráció, illetve a különböző szankciók kérdésére gondolok, amelyeket az iránymutatások részleteznek, illetve figyelembe veszük azt az alapelvet, hogy nem megyünk túl azon, ami abszolút szükséges, mint EU-s szintű jogszabály, és ezzel tulajdonképpen meghagyjuk a tagállamok szabadságát a tekintetben, hogy ők is saját hatáskörükben eljárhassanak a szubszidiaritás elve alapján. Ezek az iránymutatások tehát élő anyag a tanács jogalkotási munkájában. És ezek nem csak a tanácsra vonatkoznak, hanem nagyon fontos, hogy közös elveket valljunk, a bizottság, a tanács és a parlament közösen kell, hogy megvitassa ezeket a kérdéseket. Emlékeznek nyilván a Stockholm program is említette, hogy ezeket az iránymutatásokat az intézményeknek tovább kell, továbbra is fontolóra kell venniük. Úgyhogy reméljük a bizottság is javaslatot fog készíteni még ez évben, időközben pedig a büntetőjog szinte minden nap szóba kerül egyéb témák kapcsán, például az internetes bűnözés, vagy az emberkereskedelem gyermekkereskedelem kapcsán. Ugyanezeket az elveket vitatjuk, illetve vitatjuk meg az említett iránymutatások alapján, amelyek gyakorlatilag 2002 óta vonatkoznak a tanács munkájára. Nincs további képviselő? Latford asszony. Köszönöm, akkor Boss úr, Apollini úr. Nagyon rövid leszek. Meghallgattam a felszólásokat, és nincs kétség azt illetően, hogy módosítottuk tehát ennek a dossziénak a címét is. Az Európai Unió megközelítése a büntetőjog területén, ez egy semlegesebb megfogalmazás a Lisszaboni szerződést követően, itt a stokholmi programra is utaltak az imént. Itt van egy olyan jogi ág, amely nagyon szorosan kapcsolódik a nemzeti szuverenitáshoz, és ez pontosan a büntetőjog. Most pontosan az európai dimenziója a bűnözésnek, a bűnözés határokon átnyúló jellegének. Ugye itt van a pénzmosás, vagy a kábítószerkereskedelem, vagy az emberkereskedelem. Most mindezek szükségessé teszik ezt a megközelítést, a tanács 2002-es iránymutat és 2009-es iránymutatásai mentén. Azt hiszem, hogy egy jelentés megköz, jelentős megközelítés mindenképpen kell, hogy kapcsolódjon egy következetes értékeléséhez a, az igazságügy területén dolgozó személyek képzésének, hiszen mindenféleképpen a bevált gyakorlatok cseréjére, a megfelelő képzésre szükség van a bírek, ügyvédek, ügyészek esetében, valamennyi személy esetében, akik a jogalkalmazás minőségét biztosítják. Éppen ezért ami ezen dosszi útját illeti, alapvető jelentőségűnek tartom azt a megközelítést, amely a büntetőjog alkalmazását valamennyi tagállamban értékeli, a, megköz, a büntetőjog közelítésével, ahol ez lehetséges. Ugyanakkor egy megújult szendékra is szükség van, különösen a tanács részéről, hogy ezt a dossziét előre vigyék, amely bizonyosan rendkívül jelentőségű, különösen ebben a kényes történelmi és politikai szakaszban. Köszönöm, elnök úr! Now, Lady Ludford. Köszönöm szépen, most pedig Lady Latford következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak akkor hívjon engem szerának, az sokkal egyszerűbb. Nagyon egyszerű ez a gyakorlat, és úgy gondolom, hogy ezzel a saját kezelési jelentéssel rábukkantunk a tanácsi következtetésekre is, és örülök, hogy ezt megtaláltuk. Úgy gondolom, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk. ezen jogalkotás kapcsán a büntetőjognál, és ezért üdvözlöm azokat az elképzeléseket, amelyeket Dajong úr fogalmazott meg. Ez egyfajta tanács az a tanács, hogy vonjuk be a nyugi szolgálatot, ez egy jó ötlet. A jogalkotás minőségének javítása nagyon fontos. Én ezt ismerem a más kontextusban, mert néha úgy érzem, hogy a politikusok amatőrök, legalábbis néhány kollégánk valóban képzett jogász, de jogalkotóként az állampolgároknak tartozunk, és ezért jó, jól megfogalmazott, pontos szögeket, jogalkotást kell kínálnunk. Figyelembe kell venni a szubszidálitást, az arányosságot, különböző elveket, illetve a hozzáadott értéket, viszont óvatosnak kell lennünk, amikor európai büntetőjogot fogalmazunk meg. Ezért üdvözlöm amit Csonka úr is elmondott, akivel uh, már beszéltem erről a témáról, és a három intézményi megközelítés nagyon fontos ezzel kapcsolatban, mert a parlament is előnyt kell abból a modellből, amit a tanács következetései felvázoltak. Hiszen mindannyian ugyanabban a meghatározott keretben mozgunk, akkor, amikor a büntetőjogot <coughs> próbáljuk megalkotni, és hogyha hárman együtt dolgozunk, akkor sokkal jobb minőségű lehet mindez. Csonka úr nagyon sokat segített nekem tavaly, amikor a fordítási és tolmácsolási irányelvvel foglalkoztunk. Nagyra értékeltem a megközelítését, a segítségét. Meg kell néznem, mert itt nálam egy tervezet te van, előtte a tanácsi következtetéseknek. A bizottság fog valami nyilatkozatot tenni még ez ügyben, ha jól értettem ebből. Megteszek minden tőlem telhetőt, és szívesen együttműködök de Jong úrral ezzel kapcsolatban, mert szerintem jó lenne az, hogyha lenne egyfajta elv itt a büntetőjog területén, mindenképpen a lehető legmérhatóban kell eljárnunk, és remélem, hogy ez a jelentős valóban ebbe az irányba fog mutatni. Bene. Axel Voss. Axel Voss úr. Ich möchte mich... Köszönöm szépen. Először köszönetet szeretnék mondani azért, hogy De Jong úr ezt a jelentést ilyen ezzel a jelentéssel olyan intenzíven foglalkozik, én ezt jónak tartom. Ambiciózusan tovább kell folytatni a munkát, és ugyanakkor, amit Szara is elmondott, figyelembe kell venni, hogy a tagállami büntetőjog évszázadokon keresztül alakult ki, és minden egyes tagállami büntetőjog sajátosságokkal rendelkezik, meg kellene próbálni ezeket ezen érdekek megőrzésével, de mégis egy kicsit megfelelően előrelépni ezen a területen. Azt hiszem, hogy az anyagi más rendszerek elképzeléseit átvesznek bizonyos rendszerek, tehát folyamatos a változás. Nálunk az esetjog és a jogalkotás is alkalmaz, vagy vesz át elemeket más jogrendekből. Minden esetre azt hiszem, hogy ez az egész oly mértékű ellenállásba ütközne, ami indokolatlan folyamatokat indíthatna be. Köszönöm. Köszönöm. A magyar elnökség hozzá kíván fűzni valamit, Csonka úr? Mr. Chairman, just to repeat, um, uh... úr, csak megismételni szeretném, amit már elmondtam. Üdvözlöm ezt az első eszmecserét. Nagyon jó ötlet, hogy ezeket az elveket egyfajta uh, policy doc dokumentumban rögzítjük a három intézmény között, tehát egyfajta intézményközi anyag szülessen. Erről már informálisan többször szót váltottunk. C'è anche un intervento della Commissione. A bizottság részéről hozzá kíván szólni valaki? Briefly, um... Nagyon rövid leszek, köszönöm. Én is csak csatlakozni tudok az elhangzottakhoz. A bizottság is úgy gondolja, hogy ez egy nagyon fontos téma. A jogi tájkép a Lisszaboni szerződéssel igencsak megváltozott, és a tanácson belül is heves viták folynak, és a parlamentben is a különböző eszközök kapcsán horizontálisan kell gondolkodnunk, harmonizálni a különböző jogszabályokat. A bizottság nagyon komolyan veszi ezt a témát. Van egy jogi szolgálati csoportunk, amely rendszeresen ülésezik és vizsgálja a különböző jogi rendelkezéseket. Az EU Justice létrejöttét követően foglalkozunk tehát ezekkel a kérdésekkel, és a tanács is arra törekszik, hogy nagyobb koherencia, következetesség valósuljon meg, és e tekintetben együttműködünk a többi intézménnyel is a jobb jogszabályok érdekében. Köszönöm a bizottság képviselőjének, de Jong jelentéstevő az első eszvecsere lezárása céljából kap szót. Köszönöm szépen, én is rövid leszek. Összességében a, az érdeklődés, amelyet kifejeztek a kollégák és a tanács és a bizottság és eh, amit elmondta, az mindenképpen ígéretes, de eh, ahogy többen elmondták, mindenképpen további találkozókra van szükség, mielőtt még a jelentést megfogalmazzuk, tehát mindenképpen szükség lesz egy ilyen ülésre, és a tanácsa és a bizottsággal is kapcsolatban leszek majd ezt illetően. Úgy gondolom, hogy egy különbség van amit Fosz úr mondott a eljárás joga kapcsolatban, nekem nincsen semmi gondom ezzel kapcsolatban. 2007-ben volt mm, egy jelentés ezt illetően, és, akkor, és ha senki sem ellenzi, akkor talán belefoglalhatunk ebbe a jelentésbe néhány olyan elvet, amit Fosz úr is megemlített. Ezt ezzel talán nevehetjük a konszenzus esélyét. Bene, con questo intervento... Ezzel a felszólalással jelentéstevő részéről Szere asszony. Csak egy rövid megjegyzés. A BBC honlapján rákerestem, miközben arról beszélünk, hogy az Európol teljesítménye mennyire elmaradt a várakozásoktól, Wainwright úr Hágában tartott egy sajtókonferenciát, az egyik eh, legnagyobb nemzetközi pedofil bandát eh, sikerült leleplezniük. 670 tal tehát eh, pont most, ahogy itt a büntető jog harmonizálásáról beszélünk, ez egy nagyon érdekes egybeesés, talán érdekes információ ez, hogy Wainwright úr mivel foglalkozott ma délután. Ráadásul vesszük ezt az észt. Radford, possiamo adesso concludere la sessione. Ezt az észrevételt uh, Szara Baronő részéről ezzel lezárhatjuk ezt az ülést, és holnap 9 órakor találkozunk zárt ajtók mellett uh, Mástrom biztos asszonyal. Köszönöm, kellemes estét kívánok, és a koordinátorokkal néhány perc múlva találkozunk.